Right, um, good afternoon. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit, kérem foglaljanak helyet, és kezdjük is az ülést. Az első napirendi pont a napirend elfogadása. A napirendet elfogadottnak tekintem. És akkor rá is térünk a második napirendi pontra, amely az elnök közleményeiből áll állna, ha lenne közleményem, de nincs. Úgyhogy rátérhetünk a hármas napi rendi pontra, ami a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények és a javadalmazási politikánk felügyeleti felővizsgálata című jelentés. A módosítások megvitatására kerül sor, át is adom a szót Árlen eh, McCarthy jelentéstevőnek. Um, Can I first of all thank the colleague? Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is köszönöm a kollégáknak, akik benyújtottak módosító javaslatokat, és ezek közül nagyon sok javított a szövegem, és a módosítások benyújtóival eh, találkozni fogok, és természetesen a az árnyék jelentéstevőkkel is. Do we have a problem with translation into German? Van-e valami probléma a németre tolmácsolással? Hallgatják-e, hallják-e a kollégák a német fordítást? Jó. Nos, akkor én most röviden, mondja az előalódó, Én eh, szerettem volna mindenképpen eszmecserét folytatni a módosító javaslatokról és remélhetőleg tudunk majd, kompromisszumra tudunk majd jutni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok módosító javaslat kiegészíti a szöveget. Emellett szerettem volna tájékoztatni a kollégákat a Bázeli Bizottság japán tárgyalásairól. Úgyhogy, kedves kollégák, ami a módosításokat illeti, ezeket megnéztem, négy kategóriára lehet ezeket osztani. Az első kategória nagyon, nagyon is a banki szektornak a lobbizását illeti, hogy hogy a szabályokat halasszuk el, és bizonyos eszközöket vegyünk ki a szabályok alól. A második a arra vonatkozik, hogy ezek a módosítások, a, tehát a jelentésnek a javadalmazásra vonatkozó rendelkezésére vonatkoznak, és nagyon örülök annak, hogy minden képviselő, aki benyújtott módosítójavaslatot, ugyanazokat az aggodalmakat fogalmazta meg, mint amelyeket én is megfogalmaztam a módosítójavaslatomban, úgyhogy ezek kiegészítik az én megközelítésemet. Egyes módosítások erősítik a rendelkezéseket, és megszakítanánk a kapcsolatot a bónuszfizetések és a túlzott, túlzott kockázatvállalás között. Egyik módosító javaslatnak a lényege az, hogy biztosítsuk azt, hogy a ami az érdekkonfliktust illeti, a kockázat menedzserekre bizonyos szabályok vonatkoznának. Aztán ami a javadalmazás, a nyereség elosztását illeti, ezzel kapcsolatban is születtek módosító javaslatok. Megfelelő egyensúlyt kell elérnünk a tőke visszatartás, a nyereség kifizetése, illetve a bónuszok fizetési kultúra között. Egyes kompromisszumos javaslatokat szeretnék majd megfogalmazni a javadalmazással kapcsolatban. Ezek a módosító javaslatok jók és javítják a szöveget. A harmadik terület, különös tekintettel az újraértékpapírosítási komplex ügyletekre vonatkoznak. Talán nem tudom, hogy sikerül-e kompromisszumos javaslatot találni. Egyes módosító javaslatokon még dolgozni kell, még elemezni kell ezeket, és az értékpapírosítási piacot még felül kell vizsgálni. Azt hiszem, hogy ezen a területen óvatosnak kell lenni. Sok szabályozó figyelmeztetett arra, hogy nem biztos, hogy van kapacitás mindenre, amit mi tervezünk, úgyhogy tényleg meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami elvárható, mi az, ami megfelelő felügyelet. A harm, negyedik elem pedig a demokratikus kontrollra vonatkozik. A itt is vannak bizonyos technikai elemek, amelyekre majd még kitérek a képviselőkkel folytatott kétoldalú tárgyalások során. De most inkább a kulcsfontosságú területre szeretnék koncentrálni, mégpedig az időtervre. Nyilván a képviselők tudják, hogy a Bázeli Bizottság Japánban ülésezett április 9-én, és ezen a, eh, ezen a, az ülésen eh, szó volt az időtervről is, és fokozatosan vezetnék be ezeket az új rendelkezéseket. Ami az ütemterv módosítását illeti, én ezt csak akkor változtatnám meg, hogyha hogyha erre független bizonyítékok vannak. Az önmagában nem elég, hogy egy bank odajön hozzám, és azt mondja, hogy neki halasztásra van szüksége, ehhez bizonyítani kell a rendelkezéseknek a, a hatását. Bázel maga is eltér a bázeli szabályoktól, úgyhogy itt is talán nem, egy, nem a halasztás lenne a megoldás, hanem, hanem a lépcsőzetes bevezetés, ami talán nekünk is jó lenne a mi javaslatunkat tekintve új javaslatok születnek majd júniusban. Nem hiszem, hogy a mi jelentésről szóló munkánkat el akarják halasztani, vagy el kellene, hogy halasszák kompromisszumos javaslatokat fogunk eh, kidolgozni, ezekről fogunk szavazni természetesen. Várom a árnyék jelentéstevők javaslatait, hogy mikor legyen a szavazás. Azonban hangsúlyoznom kell azt, hogy előre kell haladnunk ezen a területen, az irányelvet az év vége előtt akarjuk közzetenni. Új javadalmazási politikát akarunk 2011. január 1-től. Remélem, hogy az árnyék jelentéstevők támogatnak engem abban, hogy minél hamarabb eh, el tudjuk fogadni ezeket a szabályokat szabályokat. És szeretném a grandfathering kérdését itt még felvetni a értékpapírosítással kapcsolatban. Szerintem nem kellene a nagyon széles körű és nem limitált grandfathering javaslatot támogatni. Tehát a potenciális veszteségek ezeket fedezni kell tudni a meglévő tőkével. És szeretnénk elkerülni azt, hogy az adófizetőnek kelljen kifizetnie, megfizetnie a bankok csődjét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy biztosítsuk azt, hogy minden eszközt fedező tőkéje legyen a bankoknak a bankok szeretnének halasztást elérni a tőke fedezeti irányelvvel kapcsolatban, nyilván azért, mert alacsony a tőke állományuk. Emellett említeni szeretném még a túlzott bónuszok kifizetését is, és az ezzel kapcsolatos felelősséget. Miért nem, tehát a pénzüket a bankok miért a túlzott bónuszfizetésekre fordították, miért nem pedig, és miért nem a, a tőke követelményeknek való megfelelésre? Tehát meg kell néznünk a bázeli tárgyalások eredményét. Pragmatikus és konstruktív előrelépést várunk. Ezzel egy időben azt hiszem, hogy nem akarjuk azt ebben a szakbizottságban, egyikünk sem akarja azt, hogy az adófizető fizesse meg egy újabb válságnak az árát. Az árnyék jelentéstevőkkel nem, tudunk, nem tudtunk Strasbourgban találkozni, mert én nem tudtam Strasbourgba elmenni, de a japán ülés kommunikálja majd a a döntéseit. Ezzel egy időben persze még meg, meg tudom nézni a módosító javaslatokat, és remélhetőleg 2011. január 1-ére életbe tud lépni ez az irányelv, ezért várom a kollégáknak a véleményét ezzel a témával kapcsolatban. A módosító javaslatok nagyon hangsúlyosok, és én remélem, hogy kompromisszumos javaslatokat tudunk majd elfogadni. Elnök, köszönöm szépen, Karasz úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is annyit mondanék, hogy kiváló volt az a megbeszélés az árnyék jelentéstevőkkel és a jelentéstevővel a módosító javaslatokról. Még nem sikerült megfogalmazni a kompromisszumos javaslatokat, ezzel kapcsolatban még sok munkánk lesz. A másik dolog, egyetértek a jelentéstevővel azzal kapcsolatban, hogy egyrészt nem szabad haboznunk, nem szabad halogatnunk ezt a dolgot, másrészt viszont nem szabad ahhoz ragaszkodni, hogy e, Európa önmaga egyedül haladjon előre. Ez a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy jó. Tehát az ütemterven dolgozni kell azonban a jövő heti módosít, a jövő heti szavazásról el kellene gondolkodnunk, anélkül, hogy a nyári programot módosítanánk. Meg kell néznünk azonban azt, hogy sem értelme annak, hogy úgy, mint Bázel esetében, az Egyesült Államokkal szemben teljesen eltérő javaslatokat java, vezessünk be, ráadásul eltérő időpontban. És az Egyesült Államokból azt halljuk, hogy ott 2011 közepén, közepe vége előtt valószínűleg nem fogják ezeket bevezetni. Így tehát a végrehajtásról szóló ütem, végrehajtással kapcsolatos ütemtervről még tárgyalnunk kell. Az is világos, hogy egyértelmű európai jelzést, üzenetet kell megfogalmazni. Az Európai Unió, mely szerint az Európai Unió a G20-as határozatokat megvalósítja, és nem szabad kétséget hagynunk afelől, hogy a gyors döntést támogatjuk a javadalmazási politikával kapcsolatban. A tartalmi részleteket eh, külön kell majd megtárgyalni, ezt a jelentéstevő említette. Az én véleményem szerint júniusban szavazhatnánk az ECON szakbizottságban. A következő dolgok fontosak érdemben számunkra. Az Európai bizottságnak a CRD 2-essel kapcsolatban még további javaslatokat kellene kidolgoznunk. A CRD 2-essel kapcsolatban több pontban fogalmaztunk meg kérdéseket a bizottsághoz, főleg a nemzetközi, tehát az intézkedések bevezetésének nemzetközi harmóniájával kapcsolatban. Az Európai Bizottság azonban még erre nem reagált. Ez különös tekintettel érvényes a az értékpapírosításra. A CRD 2-essel kapcsolatban a legutóbbi időszakban megállapítottam, megállapítottuk, hogy az Európai eh, Bizottságnak ellenőriznie kell azt eh, a ellenőriznie kell ezeket a kérdéseket. A Bázel 1-ről a Bázel 2-re való áttérés nem kellene szükségtelenül meghosszabbítani, a javadalmazási politikákkal kapcsolatos klauzulának biztosítania kell, hogy az Európai Unióban ne legyen versenyhátrány. Az Európai Bankfelügyelet és az Európai Értékpapír felügyelettel kapcsolatos végrehajtás, illetve bevez, rendelkezések bevezetése jól haladnak, azonban vannak itt még nyitott kérdések, a, a mm, szavazást szeretnénk elhalasztani, a javadalmazással kapcsolatban tisztazást, tisztázásokat kérünk, és Ezzel kapcsolatban, a CRD 2 kapcsolatban szeretnénk minél gyorsabban határozatra jutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelentéstevők szerettek volna még esetleg hozzászólni, az árnyék jelentéstevők szerettek volna még esetleg hozzászólni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Arlen a, a munkádat, és nagyon hasznos volt az árnyék jelentéstevőknek az ülése. Ahogy elmondtam, a legutóbbi ülésen azt gondolom tényleg ez nagyon fontos jogszabály, eh, hiszen ez eh, pontosan arra vonatkozik, hogy milyen intézkedéseket várunk el a bankoktól eh, annak érdekében, hogy a problémát, amit okoztak, elkerülhessük a jövőben. Legyen szó az értékpapírosításról, illetve az elfogadhatatlan javadalmazásról és egyéb politikákról. Az előző üléseken említettem azt, hogy nagyon fontos, hogy kerüljön sor bizonyos lépésekre, és biztosítani kell, hogy nem csak a CDR CRD 3-as, hanem a CRD 4-est is szeretnénk elérni, ez azonban ne legyen hátrányos hatással a kölcsönzési kapacitásra. Tehát itt az ideje annak, hogy elkezdjük a végrehajtást, és biztosítsuk azt, hogy ne csak a mi véleményünk legyen ez, hanem nemzetközi szinten elfogadott. Úgyhogy ugye a jelentéstevő azt javasolta, hogy hallgassuk meg a legutóbbi bázeli találkozóról való beszámolót, és nagyon pozitívnak tartottam én egyébként azt, hogy az Egyesült Államok jövő év közepétől kezdeni a végrehajtást, bevezetést. Az Egyesült Királysági felügyeleti hatóságok azonban továbbra is 2011. január 1-től szeretnék ezt végrehajtani, bevezetni. Egyes bankok sokkal hosszabb halasztásért lobbiztak, akár 2014-et is hallottam, egyes szakbizottsági tagok ezt javasolták, szerintem ez elfogadhatatlan. Öt évet hagynánk a hitelválság után, öt évvel eh, még öt évvel a eh, hitelválság után még mindig nem kezdjük el eltakarítani a romokat. A bázeli QRS számok már megjelentek, itt megvizsgálták ezeket az adatokat, meglátjuk, hogy mi hogy fogunk hozzáférni ehhez az információhoz. Ugyanis úgy gondolom, hogy az adatokat közzé kell tenni, a számokat közzé kell tenni, transzparenciát kell biztosítani hiszen nem elég az, hogy a bank, bankok azt mondják, hogy nem tudjuk bevezetni ezeket a rendelkezéseket, mert ezek olyan káros hatással járnak, hanem ezt azért, ennek azért egy kicsit utána is kellene menni. Ami az eszközöket illeti, én a bankokkal való tárgyalások során próbáltam kicsikarni tőlük választ arra, hogy mi az, amivel nem értenek el egyet, mi az a megfogalmazás, ami nem igazán tetszik nekik. Két módosítójavaslatról van szó, az egyiket én nyújtottam be, ez egy technikai jellegű módosítójavaslat. Ez a szintetikusan struktúrált értékpapírosítás. Ezek válságeszközökre vonatkoznak, emellett vonatkozik ez maximális veszteségi felső határokkal is. A korrelációval kapcsolatos megfogalmazás is felmerült. Nem szeretném azt, hogyha a végrehajtási rendelkezések túlságosan is elhalasztásra kerülnének ezen eszközökkel kapcsolatban. Főleg nem 2014-ig. Azt hiszem, hogy a javadalmazással kapcsolatos megfogalmazást mindenképpen meg kell néznünk még egyszer. Jó lenne az év vége előtt nyilván meg, megoldásra jutni. Egy kicsit aggódom, hogy az ugye az Egyesült Államokban karácsony előtt fizetik ki a bónuszokat, nálunk karácsony után, és itt egy kicsit ugye a jogszabály bevezetése kapcsolatban, jogszabály bevezetése akadályt jelenthet itt Európában, talán ezt megpróbálják majd megkerülni a bankokat, ezt ellenőrizni kell. Összességében nagyon fontos intézkedésről van szó, a bankoknak lépniük kell, transzparenciát kell biztosítani, és azt gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy bizonyos bankok folyamatos halasztást kérnek, mert bizonyos eszközeiket még nem, siker, nem sikerült kimenteniük. Köszönöm szépen. Kemp képviselő. Present. Én nem a módosítókkal kapcsolatosan szeretnék szólni, vagyis részletesen nem szeretnék kitérni a módosítókra, de ami a határidőket illeti igen, három dolgot figyelembe kell venni. Mindenképpen olyan nemzetközi együttműködésre van szükség, amely biztosítja a koherenciát az Egyesült Államokkal is, ugyanis az európai polgároknak olyan üzenetet kell küldenünk, hogy nem halogatjuk a határidőket, hogy mm, megértsék azt, hogy a pénzügyi piacok most már visszatértek a régi menetbe. A, elnézést kérünk, a német az angol csatornán jön, problémánk van a, a technikával. Kéri az elnök azt, hogy ezt javítsák ki. I guess somebody's got to say something to see what happens to the translation okay. now. Most akkor meg kell nézni, hogy működik-e megfelelően. Akkor kérem, hogy ő kezdje el előről. Tehát azt mondtam a határidőkkel kapcsolatosan három dolgot kell figyelembe venni. Az első az az üzenet, hogy szeretnénk az együttműködést az Egyesült Államokkal, a második üzenet az lenne, hogy a polgárok felé küldjünk egy olyan üzenetet, hogy ne, hogy inkább haladunk előre, nem pedig hátra, a, a témákat illetően, elsősorban javadalmazás témájára gondolok, az európai sajtó ugyanis, ahogy látjuk, nagyon sok olyan cikket jelentett meg, ugye, amelyben a, amelyekben azt mondják, hogy a válság mögöttünk van, fellendülnek a gazdaságok, és így tovább. Az Európai Parlamentnek szintén ezt az üzenetet kell mindenképpen kifelé sugároznia. Továbbá a harmadik dolog az az, hogy mindenképpen el kell kerülni az, hogy a pénzügyi rendszer ismételten válságba kerüljön. Ugye természetesen idő van arra, hogy az új jogszabályokat alkalmazzák, de minél tovább várunk, hogyha van egy átmeneti időszak, ugye, és mire tovább várunk, akkor mm, ez, a, ez megint nem elfogadható politikai szempontból, hogyha itt 2014-15-ig várunk, akkor, amikor majd meglesznek az új jogszabályok, tehát, hogyha most öt évet várunk, mielőtt alkalmaznánk az új jogszabályokat, akkor ismételten egy új válság előtt állunk pénzügyi és gazdasági szempontból. A bankok lobbiznak, mindenki tudja. Ugye beszélünk a CRD-kről, és akkor azt mondják, akkor ne, ne, ne beszéljünk az adókról, hogyha az adózásról beszélünk, akkor azt mondják, hogy ne beszéljünk a CRD-kről minden alkalommal, amikor az adott dokumentumról, a szövegről beszélünk, oda-vissza küldözgetik egymásnak a különböző témákat. Itt nem lehet olyan üzenetet küldeni az állampolgárok felé, hogy az Európai Parlament képtelen ezt a helyzetet megoldani. Mr. did you want to say? Potás úr, ön is hozzá kívánt szólni? Akkor Oli Schmidt. Köszönöm, elnök asszony. Talán olyas valamit mondok, ami nem nagyon fog tetszeni. A bankok, a jól működő bankok nagyon fontosak a piacgazdaság, még a szociális piacgazdaság számára is. Azt hiszem, kicsit furcsa, hogy ilyen a retorika, vagy a szóhasználat ebben a jelentésben. A módosításaiban, és azt hiszem sok módosítóban az a célunk, hogy ugye az európai gazdaság szerkezetét átalakítsuk, mert súlyos károkat szenvedett el a gazdaság. Hogyha elég bölcsek vagyunk, és szerintem a blowing end ez nem igazából fog megoldást jelenteni, valami ilyesmit hallottam az angol fordításban. Tehát ne akadályozzuk tovább a piacot, hiszen már épp elég kárt szenvedtek el a piacok. Ezért azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Az én megítélésem szerint mm, a bankok lobbistái elég sűrűn megkerestek, és nem igazán hoztak szavarba, de ha, ha itt az szerepel, hogy minden bank alul tőkésített, hát ez nem igaz. Vannak olyan bankok, amelyeknek gondja lesz az új irányelvel és az újabb irányelvekkel, de ezek nem alul tőkésítettek, csak az új rendszer miatt lesznek problémáik. Ezért természetesen örülök annak, hogy most már megfontolja a McCarthy asszony azt, azt is, hogy esetleg elfogadhat egy fokozatos bevezetést, egy phasing int. És szerintem nem kellene miatt szégyenkezni, és nem kellene azt mondania, hogy ez talán nem megfelelő üzenetet közvetít a közvélemény, a nyilvánosság számára, hogy ez elhangzott a vitában. Az egyik célunk ebben a szakbizottságban az, hogy legalábbis megpróbáljunk odafigyelni különböző gondolatokra, hogy egyszerre több mindenen is gondolkozzunk, és egy pragmatikus, észszerű megoldás szülesen a végén, ugyanúgy, mint a mesékben. Én a gyerekeimnek elég sok mesét olvastam, meséltem, és amikor féltek, mindig azt mondtam, hogy majd a végén jön a happy end. És hogyha most az egyik legfontosabb irányelvvel foglalkozunk együtt más irányelvekkel, azt, akkor azt hiszem, hogy a történet vége eh, végül is megint csak ilyen eh, pozitív lehet. Végül még annyit mondanék, hogy megítélésem szerint a globális megközelítés és a globális hatások létfontosságúak, és oda kell figyelnünk arra, ami más eh, földrészeken történik természetesen elsősorban az eh, észak-atlanti, transatlanti kapcsolatokra gondolok, és Amerikára. De általánosságban azt hiszem, hogy eh, a jelentéstevő jó megközelítést választott, eh, és hát gondolom nem fogja támogatni az összes módosító indítványomat, de remélem, hogy legalább egy részüket igen. Köszönöm szépen. Beckhardt Bell. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megegye meg, hogy én is mindenek előtt köszönetet mondjak eh, a jelentés készítőjének. Talán én is elmondanék néhány gondolatot. Jelenleg egy sor eh, tervezet létezik a saját tőkekövetelményekkel kapcsolatban. Különböző szinteken folyik a vita, a bázeli szinten, azután az Európai Parlamentben, az EU-ban, a CEPS-nél, és a különböző tagállami struktúrákban is. Hogyha az egyes javaslatok minőségét vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy az intézkedések akkumulálódnak, vagy ha azt nézzük, hogy összességében milyen intézkedéseket terveznek, akkor ezek valószínűleg túl nagy terheket rónának majd a bankokra. Ha most megnézzük az előttünk fekvő javaslatot a e, tőkekövetelmény irányelv, a harmadik e, irányelvvel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy garantáljuk a level playing fieldet ezért a CRD három intézkedései összhangban kellenek, hogy legyenek a bázeli szabályokkal. A legnagyobb aggályom, és ezt virálom a leginkább, az, hogy az átültetési határidő még mindig 2010. december 31-e. Azt hiszem, hogy ez a dátum túl korai, és egyszerűen nem reális. Azt hiszem, itt valamennyien a parlamentben egyetértünk, hogy szükség van intézkedésekre, kétségünk sincs a felől, és, de nem szabad elsietnünk az intézkedések meghozatalát. És hogyha túlzott intézkedések születnek, azok még kontraproduktívak is lehetnek. Jelenleg szerintem és sok szakértő szerint Európában még nincs hitelválság, hogyha minden szinten a tervek szerint megvalósulnak a tervek, akkor sokszor is a követelmények. Természetesen ki kell vonni a piacról a mérgezett papírokat. De hogyha nem figyelünk oda, akkor bekövetkezik az a hitelválság, amitől tulajdonképpen félünk. Van a javaslatban néhány olyan elem is, amelyeket reményem szerint minden további nélkül el lehet fogadni. Különösen üdvözlöm az árnyék jelentéstevő Karasz úr az a javaslatát, hogy bontsuk fel az irányelvet. Legyen egy külön rész a javadalmazási politikáról, azután a különösen kockázatos papírokról és más legyen a határidő. A korrelációs kereskedelem és az értékpapírosításra vonatkozó rész határidejét viszont el kéne tolni, hogy legyen lehetőség a fokozatos bevezetésre. Catherine Styler. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentés tevének és a munkát és mitől mondott, ezzel értek? Tulajdonképpen ez egy horror történet, és nem annyira mese, de hát reméljük, hogy jól fog végződni. Mindenképpen köszönöm a raportőrnek a kemény munkát, és azt, hogy biztosította, hogy a transzparencia és a tisztességes megközelítés a dolog lényege marad. 2011. januári jobb határidő lenne, és figyelemek kell lennünk arra, hogy ami az Amerikai Egyesült Államokban történik, és meg kell értenünk azt, hogy miért javasolták a e, késleltetést. A Bázeli Bizottság munkával kapcsolatban talán a titkárságtól azt kérdezném, hogy e, mikor látogat el hozzánk a Bázeli Bizottság e, ebbe a szakbizottságba, hogy valami kézzelfoghatót is kapjunk. Azt hiszem, hogy Strasbourgban múlt héten hát, nem tudtak eljönni a vulkáni felhő miatt, de talán azért hasznos lenne egy találkozó. A raportőr és az árnyék jelentés tevővel egyetértve kritikus fontosságú, hogy megszülessen egy állásfoglalás, hiszen rendkívül fontos kérdésről van szó, követelményeket nyilvánvalóan növelni kell, és nem szabad elkövetnünk a múlt hibáit még egyszer. Még egyszer köszönet, és sok sikert kívánok a raportőrnek. Gunnar Hockman, köszönöm szépen. Néha az az érzésem, hogy amikor a pénzügyi piacokról beszélünk, akkor mintha valamilyen standardization isolationben élnénk, egy ilyen elszigeteltségben. De hát nem ez a helyzet. Schmidt úr rávilágított egy másik dimenzióra, a transatlanti kapcsolatok fontosságára. Valamennyien láthattuk, hogy az elmúlt napokban született egy döntés, miszerint az IMF szabályokat megváltoztatták Kína és mások határozott álláspontjának köszönhetően. Tehát jelenleg is jelentős változások zajlanak a gazdaságban. És hogyha erről vagy a következő tőkekövetelményekre vonatkozó pontról beszélünk, a Bázel 2-ről, majd, akkor azt hiszem meg kell vitatnunk azt is, hogy mindezeknek milyen hatása lesz a gazdaság egész, egészére. Hiszen nemrég szenvedtük el az európai gazdaságban a súlyos hitel szűkét, és azt hiszem ez senkinek nem tetszett. Biztosítani kell azt, hogy nehogy egy újabb eh, hitelszűke eh, következzen be, ugyanis eh, a gazdaságra gyakorolt hatásának az is lehet, hogy a túl szigorú szabályozás új pénzügyi instabilitást okozhat hogyha lemaradunk a világ többi része mögött, vagy hogyha csökkentjük az eszközértékeket, akkor nem csak a reálgazdaságban lesz ennek súlyos következménye, ha ezt életen külön tudjuk választani a pénzgazdaságtól, hanem elsősorban a pénzgazdaságban. A raportőr és az árnyék raportőr, amikor a módosítókat megvitatják, akkor kérem, hogy ezeket a szempontokat is vegyék figyelembe a parlament most foglalkozik sokat a 2020-as stratégiával, és ebben is aláhúzzuk azt, hogy mennyire nagy szükség van az innovációra, hogyha most a leverage rátákról és a tőkekövetelményekről beszélünk a bankokkal kapcsolatban, akkor erre is gondolni kell, ugyanis a pénzügyi szektorban túl sikeresek voltunk a kockázat minimalizálásában és sokkal nagyobb kockázatok fenyegetik most a reálgazdaságot és a társadalom egészének a stabilitását. Ezért kérem a jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőket, hogy amikor a módosításokról vitatkoznak, akkor az egész gazdaságra gondoljanak, és ne csak a pénzügyi piacok szempontjából vizsgálják a kérdéseket. Köszönöm. Bill Klintz. Köszönöm szépen, csak egészen röviden szeretném ezt kiegészíteni valamivel. Ma délelőtt eh, részt vettem egy pénzügyi konferencián, ahol Barnier biztos is jelen volt. És eh, a következő dolog kristályosodott ki, amikor is arról beszéltünk, hogy a bankok eh, kockázatát hogyan tudjuk jobban kontrollálni, kézben tarthatóbbá hogyan tudjuk tenni, és természetesen szó volt a tőkekövetelmény irányelvekről is. Tehát alapvetően a rezümé az volt, hogyha sikerül úgy átszervezni a bankokat, hogy mindig, ha valamilyen baleset történik, akkor a bankok ne rántsák magukkal a szakadékba az egész pénzügyi szektort, hanem ki lehessen venni azokat az elemeket, amelyek a gondokat okoznak, és a bank, tehát nagy bankok esetében többi része tudjon tovább működni így lehet egy viszonylag áttekinthető szabályozással dolgozni. Ez, volt a bizottság véleménye. De hogyha azt mondjuk, hogy ez így nem működik, hogyha egy bank bukik, akkor bukik az egész, nem lehet annak részeit kivenni, és itt a felszámolás következik be, akkor azt hiszem, hogy ez egy olyan érdekes szempont, amit a többivel együtt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Az ALDE árnyék jelentéstevőjeként szeretném majd a feltett kérdéseket megválaszolni, és mindenek előtt követem, megköszönöm a rapportőrnek azt, hogy ilyen nyíltan tárgyalta az árnyék jelentéstevőkkel, és nagyon sok a közös gondolatunk, még akkor is, hogyha nem sikerült minden területen pontosan ugyanazzal a szóhasználattal fogalmaznunk. Günner Hockmart egyik megjegyzésére szeretnék visszautalni, és Emlékeztetnék arra, hogy a meghallgatáson Olirén biztos és Michel Barnier biztos is egyetértettek azzal, hogy felülvizsgálják majd azt, hogy a válság utáni új jogszabályoknak mi lesz az általános együttes hatása és nem csak a CRD-kkel foglalkoztak, a tőkekövetelmény irányelvekkel, hanem minden összefügg itt mindennel és eznek potenciálisan hatalmas kihatásai lehetnek. Egyetértek azzal a gondolattal, hogy egyrészt legkülönböző módon próbáljuk biztosítani a bankok tőkéjét, és különböző menekülő utakat szeretnénk megtervezni, hogy a bank, bizonyos működés bizonyos részeit meg lehessen őrizni, akkor is, hogyha másik részek csődbe mennek, és ilyen mentő alapok a létrehozásán is gondolkodunk. A megfogalmazások kérdésesek még, és esetleg nagyon sok problémát okozhat mindez a makrogazdaságban. Ugyanis borzasztó sok pénzt vonunk ki, vagy vontunk ki a reálgazdaság támogatására. Termékeznek rá, hogy minden egyes fontra, amit ilyen a bankokat megmentő alapokba veszünk ki, a, ahhoz párosul tíz a gazdaságból kivont font, vagy ezt eredményezi ezek a mentőakciók. Tehát tennünk kell valamit, és egyetértenék azzal, hogy valami fokozatosságra szükség van együtt egy szelektív grandfatheringgel, hogy ilyen módon tudjuk a CRD-nek ezt a szegmensét működőképessé tenni. Azt hiszem nagyon fontos az is, hogy már egy korai szakaszban azért a kereskedési könyvi műveletekre is szálljunk tőkét. Ez, ez még hiányzik. Tudjuk, hogy megint hatalmas nyereségek születnek a bankok ezen részlegeinél, és sokszor más ellentmondásos jogszabályok kapcsán azt mondjuk, hogy hát mit fog szólni a közvélemény, hogyha ilyen vagy olyan szabályokat alkotunk meg, a bónuszokat továbbra is fizetik, és ez elfogadhatatlan, tenni kell valamit a kereskedési könyvekkel. És ehhez mindenek előtt meg kell néznünk azokat a sorokat, amelyek a befektetési bankok, illetve a szakosodott bankoknál eltérőek. És azt hiszem, hogy elég nehéz lesz mindennek az áttekintése. De le kell lassítani ezeket a dolgokat, és bizonyítanunk kell a közvélemény felé is, hogy hát meg akarjuk szüntetni ezt a sok által kaszinó bankolásnak nevezett gyakorlatot de azért nem minden rossz. És ne felejtsük el, hogy azért hívják ezt befektetési bankolásnak, mert, mert ez az, amit csinálnak. A gazdaságban befektetnek ezek a bankok, és nyilvánvaló az, hogy nem akarjuk tönkreverni azt az infrastruktúrát, amire szükségünk van energia és más területein, és ez csak a bankok befektetéseivel megy a bónuszokról is, bónuszokkal is tenni kell valamit, és nyilvánvalóan ebben mindenki egyetért. Végül még egy dolog, kicsit figyelmeztetésnek szánom ezt. Karasz úr már felhívta a figyelmünket arra, hogy még lesznek felülvizsgálatok az értékpapírosítással kapcsolatban. A titkesség összeállított számomra egy listát arról, hogy még váratóan milyen felülvizsgálatokra kerül sor, és még nem kaptunk magyarázatot a bizottságtól arra, hogy miért nem készült még el ez a lista, vagy miért van ez a késés. Egy levélet küldtem ma, és magyarázatot kértem erre ne feledkezzünk meg arról, hogy a review záradékok sok része majd bekerül a trialógusban, mikor megszületik a kompromisszum, és végigmegyünk a jogszabályokon. Ez egy nagyon komoly kérdés, tehát fel akarjuk-e használni a, ezeket a felülvizsgálati záradékokat a kompromisszum elérésének az érdekében, vagy ezeket figyelembe se vesszük minden magyarázat nélkül. Nagyon komolynak kell tekintenünk az a kérdés, hogy jelen pillanatban minden formális magyarázat nélkül egyszerűen ezeket a felülvizsgálati záradékokat nem figyelmen kívül hagyják. Ezért küldtem el egy ilyen tartalmú levelet. És ezt csak figyelmeztetésnek szántam. Újabb garanciákra van szükség minden bevezetése kerülő mechanizmussal kapcsolatban a fokozatos bevezetésnél, és ez vonatkozik a felülvizsgálati záradékokra is. Ennyit szeretem elmondani, és visszaadom szót a raportőrnek, Aline. Tehát két másik dátumot kell megemlítenem önöknek. Először is Katrinnal kapcsolatosan a főtitk a Bázel Bizottság főtitkára május 3-án lesz meghallgatáson a CLD 4-essel kapcsolatosan. Nem tudom, hogy az elnök asszony mondja el majd el a dátumokat, tehát június 20 egyedikén lesz egy másik találkozó, aztán a szavazásra kerül sor a szak, bizottságban, ha erre lehetőség nyílik, június 22-én, és a szeptemberi első plenáris ülésen térhetünk majd vissza a téma megvitatására. Én azt hiszem, hogy ezek a határidők természetesen majd a kompromisszumoktól függnek, hogy a, hogyan is tudnak megegyezni a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők, de minél hamarabb szeretnénk természetesen. Én már azt szerettem volna, hogyha júliusban szavazhatunk erről, mert úgy gondolom, hogy a kereskedési könyvvel kapcsolatos problémák nagyon fontosak, éppen ezért európai szinten kell kezelni ezt az ügyet, és a megvalósítást is minél hamarabb meg kell tenni. Ami a nagyon sok olyan felszólalásra került sor, amelyek hasznosak itt a képviselők részéről. Igen, globális bankokról beszélünk, és akkor általános globális jellegű jogszabályokra van szükség. Figyelembe véve természetesen a versenyt is nem szabad, hogy hátrány legyen a verseny területén. Mindenképpen előre kell haladnunk ebben a témában. Ugye itt a gazdasági bizottságban vagyunk, nem a pénzügyi vagy bankbizottságban, de mindenképpen egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy jól működő bankokra van szükség, Hockmark úr beszélt a reálgazdaságról, ezt is elfogadom, ezzel is egyetértek, de még mindig azt várom, hogy a bankok válaszoljanak nekem ar- arra, hogy miért nem tudják időben teljesíteni a követelményeket. Ugye az egy dolog az, hogyha a bizottság azt mondja, hogy a tagállamoknak ezt is azt kell te- tenniük, csinálniuk, de a bankoknak is meg kell mindenképpen tenniük ezt. A tőkekövetelményeket szintén biztosítani kell. Az utóbbi ö, egy évben ö, még mindig várunk ö, ö, bizonyos jogszabályokra. De természetesen nem lehet egyfajta kibúvó a válság nem lett kibúvás, mindenképpen a jogszabályoknak meg kell születniük, és azokat alkalmazni kell. Meg kell határoznunk 2011. január 1-ével a szabályokat, és ezeket a szabályokat át kell ültetni, ezeket meg kell valósítani, olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a tőke emeléseket, a tőke követelmények javítását, ezt mindenképpen meg kell valósítani, nem lehet halogatni. Szükség van tehát egy menetrendre, egy ütemtervre ezen a területen is. Schmidt úr, két bank lobbiznak nagyon erőteljesen e témával kapcsolatosan. Ugye azt mondták, hogy hét szeresen, tízszeresen megemelik a tőkekövetelményeket. És és ne, nem alultőkésítettek. Az elnök asszony is elmondta teljesen világosan, hogy mi is a helyzet, és mi a helyzet ugye az állampolgárokkal, az adófizetőkkel 3 milliárd dollár, 3 milliárd eurót költöttünk el. Tehát éppen ezért fontos az, hogy a kockázatokat is lefedjük, hogy az adófizetők kockázata is lefedett legyen. Az elvekhez kell mindenképpen ragaszkodnunk, bizonyos rugalmassággal természetesen ebben a jelentésben, ebben a dokumentumban, Ugye itt nem klubokról beszélünk Európában, két bankról van szó, amelyek nem tettek eleget a követelményeknek, és itt ebben a dokumentumban erről is szó van. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a hitelszűkét mindenképpen meg kell nézni, de az adatokkal azonban, a számokkal nem értek egyet a gazdaságnak nem tudunk hitelt nyújtani akkor, hogyha ehhez az ütemtervhez tartjuk magunkat. Hát meg kell mondani azt, hogy nagyon fontos figyelembe venni a, a polgárok igényeit is, és a saját felelősségünket is. Természetesen észszerű megoldásokra van szükség, Ványi biztos úrral beszéltem erről, ő is támogatja a, ezt az egész folyamatot, kompromisszumokra van szükség, de nem lehet vég nélkül halogatni e, ezt a folyamatot, ugyanis az adófizetők fogják megfizetni ennek az árát. Legyünk felelősségteljesek, nagyon praktikus, gyakorlati megközelítése van szükség, észszerű megoldásokra van szükség, és biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumokat tudunk kialakítani, figyelembe véve mindazt, ami ma elhangzott itt, de nem lehetünk szoftak e, e témában. Tehát nem engedhetünk. Látjuk ugye az USA-ban, hogy a, a bankok jogszabályai nem igazán szigorúak, látjuk azt, hogy a kongresszusban a lobbizásra hatalmas összegeket költenek el, és sajnos a kockázat a, mindig is a, a polgároké és az adófizetőké. Elnök azt mondja, köszönöm szépen, meg lesznek az új határidők majd, ezeket meg fogják kapni a képviselők, a tagok. Most visz, áttérünk a negyedik napi rendi pontra, nevezetesen a Bázel 2 és a tőkekövetelményekről szóló irányelv felülvizsgálatáról van szó. Ez egy első eszmecsere, ott már Karasz a jelentéstevőnk. is kérek, visszatérnék az időpontokra, a határidőkre. A szeptemberi időpont, hát ez mm, nagyon fontos téma, és talán addig nem kellene ezt elhalasztani. a javadalmazási témáról van szó. Hogyha nem fogunk szeptemberig szavazni, akkor az már túl késő lesz. Tehát azt kérem, hogy korábban kellene szavaznunk, ahogy Álén is ezt javasolta, mindenképpen gyorsabban kell a kompromisszumokat kialakítani. Hát meg fogjuk próbálni a júliust mindenképpen ezt a dátumot elérni, de még nagyon sok munka áll előttünk és tehát nem lehet minden bizottságtól begyűjteni az összes módosítást talán júliusra, de mindent megteszünk, amit tőlünk telhető. Ott már Karasz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Folytathatnám az előző érvelésemet, és egy dolgot szeretnék itt említeni. Csak akkor tudunk jó megoldásra jutni ezekben a kérdésekben, hogyha együtt vállaljuk azt a feladatot, hogy a helyes tanulságokat levonjuk a válságból, és kicsit kevésbé érzelmi alapon érvelünk. Nagyon feszült a helyzet. És ehhez, ennek megítéléséhez és ennek kezeléséhez józanságra van szükség. Az ütemterv is ezt tervezi, és ezért én azt javasoltam, hogy a javadalmazásról minél hamarabb állapodjunk meg első szakaszban, és aztán van egy másik probléma, a többi intézkedés bevezetésével, vagy rajtásával kapcsolatban. Senki nem mondta azt, hogy 2011. január 1 nem lehetne megoldani és bevezetni a javadalmazással kapcsolatos kérdést. Aztán most rátérnék a saját jelentésemre. Ennél a jelentésnél el kell mondanom azt, hogy a legutóbbi vita is felmutatta, hogy nagyon fontos, hogy ezen a területen saját kezdeményezésű jelentést készítsünk koherens módon együtt. Most a CRD 3-asról vitázunk. Ezzel egy időben a Bázeli Bizottság a negyedik tőkekövetelmény irányelvről vitázik, és itt a G20-ak is. Itt vannak a G20-ak is. A probléma az az, hogy az Európai Parlament ezeket a dolgokat párhuzamosan akarja megtárgyalni, nem pedig akkor, amikor a jogszabályalkotó javaslat az asztalra kerül, hiszen csak így tudunk hatással lenni a politikai döntéshozásra. És ez a cél. Ez a célja ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek amely a CRD 3-assal párhuzamosan, de mindenek előtt a Bázeli Bizottsággal párhuzamosan szeretne megvalósulni. Az Európai Parlament aktív játékos, aktív szereplő, és befolyást gyakorlunk, nem pedig mások döntéseinek a hatásait elszenvedjük. Természetesen a jelentést arra is használhatjuk, hogy platformot hozzunk létre politikai problémák tisztázására. Ez a célunk. A Bázeli Bizottság, az Európai Bizottság és az Európai Parlament cselekvésének koordinálása. Ez erősíti az Európai Bizottságot is a Bázeli Bizottságban betöltött koordináló szerepében, és az Európai Parlamentet erősíti a befolyásgyakorlásban. A Bázeli Bizottságra való befolyásról beszélek. A Bázel 2-nél láttuk, hogy a KKV-k eh, illetve a reálgazdaságra gyakorolt hatásra csak a második eh, tárgyalási kör után tértek ki, miután a parlament erre felhívta a figyelmet. Koherens tervezésre van szükség az egyes javaslatokkal kapcsolatban, és világossá kell tennünk azt is, hogy a eh, G20 tőke minőség és likviditási kérdésekkel kapcsolatban az intézkedéseket erősíteni kell, ugyanúgy, mint az anticiklikus intézkedések esetében is a, szisztéma, a rendszer eh, szempontjából releváns bankok definiálására eh, sort kell keríteni. Minden területen hatástanulmányt kell készíteni. Emellett eh, nem csak a bank, bankágazatra való hatást kell vizsgálni, hanem a reálgazdaságra való hatást is. A válságra adott reakcióként nem hagyhatunk kétséget afelől, hogy a Bázel 2-es intézkedéseket át kell dolgozni, és le kell vonni a tanulságokat a válságból. Megfelelő egyensúlyt kell találni. Nem szabad, hogy kétséget hagyjunk afelől, hogy ez szükséges koherens megközelítésre van szükség, és figyelembe kell venni az egyéb releváns javaslatokat, törvényjavaslatokat. Továbbra is a növekedés a cél, és az, hogy biztosítsuk, hogy a bankok finanszírozzák a reálgazdaságot. A különböző finanszírozási modalitások az Európai Unió és Amerika között tisztázásra kell, hogy kerüljenek. Egyrészt van itt egy politikai rész, és az ebből adódó következtetések az én anyagomban, és a másik pedig az érdemi rész, amely a tartalmi kérdéseket tartalmazza. A tőke és a likviditás új meghatározásait üdvözöljük, és a az ütemtervről még beszélnünk kell. A tőke definíciókban mindenképpen bele, bele kell vonnunk a kockázati elemet, ezt tanultuk a válságból. Mi most a saját, tőkék, saját tőke, illetve követelményről beszélünk, holott a válság likviditási válság volt. Itt is a tőke és a likviditási kérdések közötti egyensúlyt tisztázni kell. A leverage meghatározás rizikóértékelés nélkül ez is vizsgálandó. Anticiklikus intézkedéseket kell hozni, és ezeket eh, erősíteni. Minden megközelítést ben figyelembe kell venni a különböző bankok különböző adottságait. Nem lehet egységes megoldást megvalósítani minden bankban. Különböző üzleti modellek vannak, és ez az európai stabilitást erősíti. A válságban is megmutatkozott ez. Ezt meg szeretnénk tartani. A likviditási intézkedésekkel kapcsolatban, illetve a tőke rendelkezésekkel kapcsolatban lesznek bizonyos kereszthatások, ezeket meg kell vizsgálni. Az régiről az új szabályozásra való átállás során nyilván lesznek bizonyos átmeneti intézkedések. Az Európai Bizottság tartott egy workshopot, és itt konzultációkra került sor, 135 választ fogalmazott meg. Ezek a konzultációk szükségesek voltak. Nos, mely témákról van szó? Likviditási sztenderdek, a saját tőke definíciója, a leverage eh, ráció, anticiklikus intézkedések, az rendszerreleváns eh, pénzügyi intézmények és az egységes szabályozás a bankokra vonatkozóan. Ezt a saját kezdeményezésű jelentést arra kellene használni, hogy a politikai céljainkat határozzuk meg. A nyitott kérdéseket tisztázzuk, és az Európai Bizottsághoz, illetve a Bázeli Bizottsághoz intézett kérdéseket, illetve megbízásokat, és a mi delegációnak, a Bázelben tárgyaló eh, delegációnk számára a megbízásokat világossá kell tenni. Parlament ezzel a munkáját teljesíti, az Európai Bizottság koordinátori szerepét erősíti. Hogy néz ki az ütemterv? Első tárgyalás április 26, május 3-án lesz a meghallgatás. A meghallgatáson részt vesznek bizonyos bankok képviselői, az OECD képviselője, és egyéb képviselők, felelős személyek. Május 22-én vagy legkésőbb június 1-én mutatjuk be a jelentéstervezetet, a módosítások benyújtásának határideje. Május 28. Június 21-22-én konszolidáljuk a módosításokat, tehát először a CRD 3-at zárjuk le, és hogyha ez kész, akkor az ECOM-ban szeptemberben döntünk, és aztán októberben a plenárison. Ez a jelenlegi javaslat. Az irányelvek és a politikai célok között próbálunk egyensúlyt meghatározni. A transzparens és a konstruktív együttműködésnek örülök, és ezt várom a kollégáktól ezen saját kezdeményezés jelentése kapcsolatban. Köszönöm. Uh, um, Köszönöm szépen. Akkor az árnyék jelentéstevők, Udo Bulman. Nincs itt. Párc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A CRD3-mal ellentétben a CRD 4-el kapcsolatban nem konkrét javaslatokról tárgyalunk, szerencsére. Egyes dolgok, amelyekkel kapcsolatban a biztos most gondolkodik, szerintem ezek rossz irányban mutatnának. Különös tekintettel az egyrészt az erősebb tőke elvárások, másrészt magasabb egyéni tőke, saját tőke elvárások egyidejű bevezetése negatív hatással járna. Az első konzultációs papír alapján azt kell mondanunk, hogy a saját tőke független elismerése a jövőben már nem valósul meg. Ez az én véleményem szerint versenytorzításokhoz vezetne a különböző jogi formában működő társaságok között. A jogszabály, a szabályozó intézkedések a nagyobb tőke elvárásokat kellene, hogy célozzák, és nem a saját tőke, saját tőkére kellene koncentrálniuk. Emellett a a áttételi rációnak a bevezetése nem lenne jó. Ugyanis ez teljesen ellentmond a Bázel 2-nek. Nem lehet az egyik oldalon egy megközelítést használni, a másik oldalon pedig egy ezzel ellentétes meghatározást. Egy ilyen arányszám teljesen helytelen ösztönzőket valósítana meg, és nem a megfelelő pénzügyi termékeket részesíteni előnyben. A CRD3 hatással kapcsol, hatásaival kapcsolatban még bizonytalanok vagyunk, nincsenek információink, ezért nem kellene elsietni a dolgot. Először látnunk kell, hogy az eddigi e, javaslatainkkal mire jutottunk, és hol vannak még hiányosságok a végrehajtásban, és hol kell még dolgozni ezen az e, kérdésen. És azt is meg kell nézni, hogy a piac hogyan reagál. E, azonban nagy szükség van az átfogó értékelésre Összességében ennek az átfogó hatástanulmánynak a tükrében kell megnéznünk, hogy hogyan tudunk előrelépni ezen a területen. Úgyhogy amit ott már Karasz mondott, azt teljes mértékben támogatom. Köszönöm. Um, Nos, nézem, hogy vannak-e még itt árnyékjelentéstevők. Viki? Thank you. Um, a number of the same points on CRD4 C Ugyanezek a pontok a CRD3-mal és CRD4-jel kapcsolatban az a standardek nemzetközi végrehajtásával kapcsolatban a, az egyes tőkeszintek kumulációs hatásaival kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Ami a konzultációs anyagot illeti, és az Európai Bizottságnak a munkadokumentumát illeti a CRD4 kapcsolatban ezek nagyon fontosak. Likviditási sztenderek, tőkeáttételi arány, derivatívákkal kapcsolatos kérdések, anticiklikus intézkedések, a rendszer jellegű bankok, aztán az EBA-val kapcsolatos alapkérdése, és az egységes szabályozás. Ez nem egy jogszabály, hanem ez különböző jogszabályokat foglal magában ez a csomag, és nyilván Bázel vizsgálja ezeknek a kérdéseknek a hatásait. Nézzük először a likviditást. A hitelválság, a pénzügyi válság, tehát a pénzügyi válság hitelválságként indult, és aztán likviditási válságba csapott át. Tehát nagyon gyorsan a piacok kizárultak. Mit tanultunk? Azt, hogy a pénzügyi intézményeknek megfelelő szintű likvid eszközöket kell tartaniuk. Kérdés, milyen likvid eszközöket, és ezzel a, eh, ebben a pillanatban ördögi körben vagyunk több bank is azt kérte, hogy hogy hozzunk létre keresletet kormány adóságokra, de ez egy ördögi körbe fog minket bevinni. A likviditás és az általános tőkeálteteli rátával kapcsolatban, nos, bizonyos tőkeeszközökre van szükség, E, ezek azonban összességében a teljes tőkeáttételt nem valósítják meg. Valósítják meg. Vannak ugye jelzálók hitelek, e, amelyek alacsonyabb kockázattal rendelkeznek, de vannak olyan eszközök, amelyeknél mi e, értékeltük alá a kockázatot. Tehát bizonyos általános tőkeáttételi ellenőrzésnek mindenképpen lenne értelme, azonban meg kell értenünk azt is, hogy egyes kockázatok kevésbé kockázatosak, mint más kockázatok. Tehát, hogyha valaki házat vesz például, lehet, hogy e, itt a bank kevesebb eszközt és e, e, több aktívát állít erre föl, mint mondjuk a, a gépkocsi vásárláskor. Máshogy értékelik tehát a kockázatot, és máshogy fedik ezt le e, eszközzel. Mind a tőkeáttételben, mind a likviditásban, és más vitákban is látnunk kell eh, azt a azt az eh, aggodalmat, mely szerint eh, még mindig nincsenek globális számviteli szabályok. Tehát amit egy bank csinál, az nem biztos, hogy a más bank által elfogadható lenne. Ami a tőke meghatározását illeti, megint csak, mik a prioritások. A CRD3 azt kérte a bankoktól, hogy a tőkét növeljék. A másik oldalon nem teljesen világos, hogy a tőkének mi lesz a meghatározása jövőben. Gondolhattuk volna, hogy a tőke a CRD3 meghatározása szerint fedezi a veszteségeket a visszaesés esetén. de ez lehetne hosszú távú szubordinált hitel, tehát olyan a helyzet, amelyben az adófizető pénze ugye a bankokba vándorol, hogy a bankokat meg, megmentse. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mi a valódi definíciója a tőkének. Mert különben hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a bankok esetében is bizonytalanság alakul ki. És ez a bizonytalanság nem segít bennünket a szerkezet átalakításban. Ami az anticiklikus tőkét illeti, teljesen világos az, hogy igen, tartalékokat kell, jó időszakokban tartalékokat kell felhalmozni, hogy rossz időszakokban segíteni tudjunk, vagy kompenzálni tudjuk a veszteségeket, hogyha ez azonban sokkal inkább egy modell által vagy modellnek megfelelő kölcsönzésbe csaphat át és ez további buborékokat hozhat létre a jövőben. Úgyhogy legyünk tudatában annak, hogy a megtörtént veszteségek nem biztos, hogy ezekből nem biztos, hogy modellértékű következtetéseket vonhatunk le a jövő, jövőre vonatkozóan. Teljesen világos az is, hogy nehéz meghatározni, hogy melyek a rendszer szempontjából fontos pénzügyi intézmények, intézetek. Nem csak a bankokra kell gondolnunk itt, hanem más pénzügyi intézetekre is, vagy pénzintézetekre amelyekből rendszer szintű kockázat irányulhat ki. ahol központi elszámoló házak vannak, és megpróbálják a kockázatokat valahogy kompenzálni, vagy offsetelni. A származékos termékek piacán éppen ezzel foglalkoztunk. Köszönöm. Uh, right, colleagues, we, we are running very... Kedves kollégák, hát már nagy késésben vagyunk, és ez aggaszt, ugyanis ez egy nagyon fontos téma, és nem szeretném a szót senkitől elvenni. Tehát mm, hogy azt kérném, hogy mm, a lehető legrövidebben szólaljanak fel, és éppen ezért én jó magam most nem is kérek szót, mert nagyrészt egyetértek azzal, ami elhangzott. Udo, hozzád fordulok most, mert te már szót kértél. De no. Elnök asszony, bár most megadta nekem a szót, egy eleget teszek annak a kérésének, hogy csak röviden szóljak. Két dolgot szeretnék elmondani a jelentéstevőnek. Az egyik az eljárással kapcsolatos. Teljes mértékben támogatjuk azt az elgondolást, hogy most dolgozzunk, és ne csak akkor, amikor nemzetközi konferenciákon, amelyek nem rendelkeznek olyan demokratikus felhatalmazással, mint mi, a jogalkotók, tehát hogy ilyen konferenciákon született eredményeket nem kell megvárnunk, hanem dolgozhatunk. A bázeli folyamattal párhuzamosan folyó munkát, tehát helyesnek tartjuk és támogatjuk ami a tartalmi kérdéseket illeti. Hát itt vannak nehézségek, ezekről néhány kollega már említést tett. Vannak eh, nehézségek például a tekintetben, ahogyan az európai, illetve az eh, amerikai USA tőkepiac eh, működik. És természetesen azzal is vannak gondok, nehézségek, hogy a pénzintézetek eltérő hagyományok mentén épültek fel, máshogy működnek a tagállamokban. De ellentétben néhány kollégámmal én úgy gondolom, hogy nem lehet mindent zárójelbe tenni, és nem figyelembe venni. Mert ha ezt tesszük, akkor pontosan azt érjük el, amit nem akarunk. A, rábízunk, akkor ráhagyjuk majd a Bázeli Bizottságra, hogy döntsenek arról, ami végül is majd a mi pénzintézeteinket fogja éríteni. Így nem lehet eljárni. Hogy mondjak egy példát. Amikor azt mondjuk, hogy a tőke definíciója vitatott, ez nagyon jól látszik, például a e, e, csendes befektetések németországi példáján, ezzel kapcsolatban mindig is a jövőben is sok lesz a heves vita. Nos, akkor vagy figyelembe veszük, ami a Bázeli Bizottság mond, hogy az új jogi formák alapján kell differenciálni, ezt én még nem igazán értem. Olyan pénzintézetek, amelyek közel helyezkednek el a KKV-khoz, vagy az ügyfelekhez, ezeket máshogy kezeljük, most ezt támogatjuk. Ami a leverage-et, a tőkeáttételt illeti, itt is muszáj lesz választ adnunk, és azt támogatjuk, hogy az anticiklikus vagy puffer funkcióját erősítsük a bankoknak. Ez volt a tanulság, amit levonhattunk. És itt be is fejezem, hogy ne beszéljek túl sokáig. Thank you very much. Uh, Mr. Clute. Köszönöm szépen, Klut úr. Köszönöm, én is rövid leszek leveszem a fejhallgatót. Szeretném én is aláhúzni, hogy nem kell a munkát túlzottan halazgatni. Alaposan, óvatosan, de dolgozni kell, megoldásokat meg kell találni. Nem tudnánk megmagyarázni a választóinknak, hogyha szükségtelenül túl mm, sokat halazgatnánk, és késnének a dolgok. Egy tartalmi kérdés, támogatom, amit Karasz kollega mondott és javasolt az anticiklikus intézkedésekkel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban az a kérdés vetődik fel, hogy a prociklikus Bázel kettő hogyan hozhat össze a mi koncepciónkkal. Válsághelyzetekben a hitelek mindig kockázatosabbak. Tehát, hogyha hitelekre van szükség, akkor a saját tőke aránya meg fog nőni, a likviditás korlátozódik, pedig pontosan ennek az ellenkezőjére lenne szükség. Ezért alapvetően meg kell néznünk, hogy esetleg más adóalapot kell meghatározni a kockázatosabb ügyleteknél, és ki kell kerülnünk valahogy ebből a prociklikus szabályozásból, és az anticiklikus felé kell elmennünk. Ezt szerettem volna alapvetően elmondani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kampány úr a zöldek részéről, árnyék jelentéstevő a zöldek részéről. Igen. Tehát azért kérdeztem, mert ugye ö, többen tették fel a kezüket, tehát akkor először az árnyék jelentéstevőknek adnék szót. Igen, szeretnék még visszatérni néhány tartalmi dologra, ott már Karasz előadásával kapcsolatosan. Ez a jelentés a zöldek számára lényegbe vágó jelentés, ugyanis az Európai Parlamentnek nagyon fontos állást foglalnia még mielőtt a Bázeli Bizottság megvonja a konklúzióit. Éppen ezért mindenképpen elébe kell mennünk a jövőbeni jogszabályoknak. El kell mondani a véleményünket, még mielőtt elfogadják ezeket, és ö, átültetik ö, a jogszabályokat. Karasz úr nagyon jól ismeri ezt a témát, ö, éppen ezért ő a külső területeken is, tehát az Európai Parlamenten kívül is mindenképpen tud tárgyalni a különböző felekkel, itt be, belül a különböző politikai frakciókkal, és ez, ezzel segít abban, hogy a jogszabályjal kapcsolatosan igenis felemeljük szavunkat. Továbbá nem tudom, hogy jól értettem-e, hogy milyen, milyen keretbe is akarja a jelentését helyezni. Tehát itt a nagy politikai elvekről is kell beszélni, a áttételről, a globális áttételről, az anticiklikus folyamatokról. Tehát azt mondja ugye, hogy politikai aspektusokat is figyelembe kell venni, ha jól értettem, viszont úgy gondolom, hogy ki kell emelni bizonyos vitapontokat, amelyek technikai jellegűek is. Természetesen ami a tárgyalásokat illeti a CLD 4 kapcsolatosan, ez, ez egy nagyon széles körű téma, de azért válasszunk ki talán egy-két témát, technikai jellegű témát, és ezeket a politikai elvek és aspektusok megvitatása mellett szintén vegyük be ebbe a jelentésbe. Ezzel is ugye el fogják ismerni az Európai Parlament fontos szerepét ebben a folyamatban. Ami az alapokat illeti. Ugye természetesen egyetértünk bizonyos elemmel az utóbbi hónapokban, hetekben, ugye Bázelban is tárgyaltak a jogszabályozás prociklikus jellegéről. Egyrészt fontos a, csak a tőke követelmények, másrészt fontosak a kockázatok, a kockázatokat is jobban kell mindenképpen figyelembe venni. Egyesek számára természetesen ez felületesnek tűnik, tehát hogyha beszélünk a tőke átételről, hogyha beszélünk a tőke követelményekről és a kockázatról, akkor egyesek számára ez így nem összevonható. Európában úgy gondolom, hogy nagyon nehéz válaszolni olyan kérdésekre, amelyek ezt a témát illetik. Például ugye tudjuk azt, hogy az európai bankrendszer nem egyezik meg a az amerikai bankrendszerre, tehát egész egyszerűen nem lehet átültetni ugyanazokat a szabályzási elveket, amelyek az Egyesült Államokban, a bankunkban megvannak. A kockázatok összessége is fontos, és ezeket a kockázatokat szintén le kell, fedeznie kell a tőkekövetelményeknek. Tehát globális tőkeátételi aspektusokat kell mindenképpen kiemelni. Itt a két típusú folyamatról van szó, tehát tőkeáttétel, valamint kockázati fedezet. Azt hiszem, hogy arra is oda kell figyelni, hogy a kockázat megfelelő definíciója, valamint a kereskedési könyvvel kapcsolatos aspektusok sokkal erőteljesebben kerüljenek kiigazításra, ugyanis az egyik fő szempont a válság során is az volt, hogy nem tudtuk igazán kezelni ezeket a problémákat. Tehát a zölde, zöld frakció részéről ezek lennének a főbb szempontok. Gunnar Hökmark, kérem, hogy legyen rövid. Nagyon nagy mértékben egyetértek azzal, ami már elhangzott, de van más mondandom is. Először is támogatom a jelentéstevő stratégiáját, azzal kapcsolatos hatástanulmányra van szükség, tanulmányozni kell a következményeket is. Azt hiszem, hogy el kell gondolkodni arról is, hogy tudjuk, hogy ebben a bizottságban sokszor beszélünk arról, hogy sokkal jobb finanszírozásra van szükség a KKV-k számára. És ezt figyelembe kell vennünk akkor is, amikor a tőkekövetelményekről beszélünk. Ugyanis Hogyha az ellentétről beszélünk, akkor ez nagyon ellentmondásos eredményekhez vezet. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy vannak kockázatok és kockázatok, tehát különböző kockázatok léteznek. Sokkal többet kell a tőkártételi rátáról beszélni, a kockázati elemzésről beszélni, volt már szó, használtuk azt a szót, hogy az európai bankok alul tőkésítettek. De ez egy elég nehéz megközelítés vagy állásfoglalás. Ugye tőke követelményekről beszélünk a bankok számára, a kockázatokról beszélünk, de milyen típusú kockázatokról? Mit értünk bizonyos kockázatok bankokon. Aztán vannak olyan bankok, amelyek úgymond túltőkésítettek. De azt is látjuk, hogy van, vannak olyan bankok, amelyek alultőkésítettek, és ez kihat az egész gazdaságra. Az egész 2020-as stratégia aláhúzza annak szükségességét, hogy finanszírozni kell az új innovációkat, a fejlesztést. Tehát minél több a bankokban a, a tőkekövetelmény megvalósítása, annál jobban lehet finanszírozni az innovációt, és stabilabbá tenni az európai gazdaságot. Ezt ne felejtsük el, mert ha ez nem így lesz, akkor nem tudjuk biztosítani a pénzügyi stabilitást, munkahelyeket veszítünk el. Ma kell szemben nézni mindezzel, és azt látjuk, hogy hatalmas deficit van, a nagy adósság halmazok vannak a közfinanszírozás területén. Bizonyos országokban látjuk, hogy a bankokban nincs tőke emelésre szükség. Egész egyszerűen elég a tőkéjük, és stabilizálni tudják a gazdaságaikat, tehát elérhetik a céljaikat. Végül pedig mindenképpen figyelembe kell venni a következményeit a tőke követelmények emelésének. Ugye beszélni kell az, az, in, az inszolvenciáról, a szolvenciáról, a vállalatok fizetésképességéről, vagy képtelenségéről. Ugye ez is probléma, a válság során is eh, láttuk azt, hogy egyre nagyobb volt a tőke követelmény, és eh, ennek is vannak következményei. Eh, olyan helyzetet teremthet, amely politikai kiatásokkal is van a gazdaságra, a beruházásokra. A bizt, mindenképpen biztosítani kell a megfelelő egyensúlyt, tehát beszélni kell a hatástanulmányról, de szélesebb körben is el kell gondolkodni a, arról, hogy mm, a jogalkotók hogyan is fogják kezelni a szabályozást, hogyan lehet majd a szabályokat stabilizálni a pénzügypiacokat és a gazdaságot. Nagyon rövid leszek, hát, hát kevés az időnk. Én teljes mértékben támogatom Karasz úr jelentését és megközelítését. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen saját kezdeményezésű jelentésünk legyen és van, mert ez lehetővé teszi e bizottság számára és a parlament számára, hogy mandátumot adjon a bizottságnak arra, hogy elemezze a helyzetet, és még a vázeni döntések előtt a CRD 4 követelményekkel foglalkozzon. Éppen ezért a CRD 3 és 4 közötti kapcsolatokat is biztosítsa. A reform főbb elemeit támogatjuk, azon elemeket, amelyek benne vannak a 2020-as stratégiában, itt a különböző tőkekövetelményekkel kapcsolatosan, a megfelelő likviditással kapcsolatosan, a prociklikus természetével ennek az egész folyamatnak, és az egész területen nagyon fontos dolgokkal foglalkozik ez a jelentés. Természetesen majd meglátjuk, hogy az eszmecsere e, milyen eredményeket hoz, a vita milyen eredményeket hoz, a meghallgatás milyen eredményeket hoz. És a mi bizottságunk az előtérben van e témát illetően teljes mértékben támogatom a jelentéstevő programját elnök asszony, tehát akkor egyetértünk ezzel a témával. Enikő Győri következik. De Karasz úr vissza akar még majd térni? Győri Enikő következik. Ja. Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair. Um, én egy további aspektust szeretnék behozni a vitába, méghozzá a regionális aspektust, és azt, hogy um, Mindenképpen meg kellene vizsgálni majd egy hatástanulmányban, itt többen említették, Karasz úr is, hogy mindenképpen fontos, hogy legyenek hatástanulmányok, hogy egyenlő mértékben érinti-e az Európai Unió különböző régióit ez a tervezett új szabályozás. E, egyszer a CRD 3-as vitában én már ezt említettem, e, és azt gondolom, hogy fontos, hogy a CRD 4-ről szóló beszélgetésben is elhangozzon, hogy nézzük meg, ha szigorítjuk a tőkekövetelményeket, akkor azok nem hozzák-e egyes régióit Európának versenyhátrányba. Mire gondolok? Ha megnézzük Kelet-Közép-Európát, ahol a gazdasági válság igen súlyos volt, azt látjuk hogy ennek ellenére a bankrendszer nem vizsgázott rosszul a bankokat nem kellett olyan mértékben feltőkésteni mint a nagy nyugat európai bankokat. ennek következtében mondhatjuk azt hogy ezek a bankok talpon maradtak minimális állami segtséggel azok egy jó részét is már vissza kellett fizetniük viszont az utolsó tartalékaikat is ezzel felélték és bizony a piacok nehezen találnak magukra az Vicky Ford és Gunnar Höckmark által is emlegetett likviditás hiány az továbbra is jellemző, így a kis és középvállalkozások nehezen jutnak forráshoz. Ha tovább szigorítjuk a tökekövetelményeket, az azt jelenti, hogy ezek a források még tovább szűkülnek, és ők a, a feltőkésített nyugat-európai bankokhoz képest versenyhátrányba kerülnek, és ezáltal a kis és középvállalkozások is nehezebben jutnak forráshoz. Úgyhogy én mindenképp kérném, hogy amikor hatástanulmányok készülnek majd, és az Európai Bizottság jó volna, ha erre figyelmet szentelne, akkor azt is megvizsgálná, hogy ezek a követelmények Európa egyes részgyójóit egyenlő módon érintik-e. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Um, we're running about 40 minutes late, so... Karasz úr, szinte 40 percet csúsztunk, Karasz úr nem kíván szólni, akkor nagyon köszönöm, és azt hiszem, hogy a jelentés tevőnek köszönetet mondhatunk, mindenki megkapta az összes szükséges anyagot, és most mehetünk tovább az ötödik napi rendi pontra, javadalmazási politika, pénzügyi ág, szolgáltatási ágazatban. Said El eh, Kadraui a jelentés készítője. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A pénzintézetek javadalmazási politikájával kapcsolatban természetesen korlátozott mértékben eljárásokról is beszélnünk kell, és talán egy-két dolgot finomítanunk kell. Több kollégával is folytattam megbeszéléseket ezekről a kérdésekről, nagyon konstruktív megbeszélések voltak ezek. Néhány pontosítást javasoltak a kollégák módosító indítványokban. Egy sor kérdésben véleménykülönbségek vannak, erről meg vagyok győződve, de az az érzésem, hogy frakciók között is egyetértés van a tekintetben, hogy a túlzott javadalmazási politikával és a kockázatviseléssel kapcsolatos kérdéseken sok, sok mindent kell változtatni. A fő kérdés az, hogy egy pénzintézetet, tőzsdényegyzett társaságot ugye lehet jól irányítani, és ha jól tudom, az Európai Bizottság egy zöld könyvet kíván rövid időn belül közzé tenni, és ebben foglalkozik majd az igazgató tanács kérdésével, a kockázatmenedzsmenttel, a kockázatkezelés megszervezésével, a részvényesek szerepével, a külső auditorokkal, a pénzügyi ellenőrök, auditorok kérdésével és a corporate government kérdésével el. Hát a következő hetekben várható ez a zöld könyv. Az új eh, jogalkotás, jogszabály, pont az, amit én kértem a jelentésemben. Kollégák, a pénzügyi válság során gyenge pontok világossá váltak a rendszerünkben. Most elég adhok módon történik a jogszabály, történik a jogszabályalkotás, a hedge fund menedzserekkel kapcsolatban, azután a tőkekövetelmények kapcsán, az európai bankfelügyeleti struktúra, mindezeken a területeken dolgozunk, folyik a munka, de szükség van intézkedéseket hozni a társaságok vezetőségének a szintjén is is. Kulcsfontosságú marad a kezelés a vállalatoknál, most mindegy, hogy ez egy tőzsdéjegyzett társaság vagy egy pénzintézete és itt eh, konkrétan a belső eljárásokról, a belső egy- egyeztetésekről van szó, amelynek kapcsán a kockázatokat a lehető legnagyobb mértékben eh, ki kellene zárni, garantálni kellene a minél nagyobb transzparenciát, és eh, véleményem szerint ez össze kell kapcsolni a felügyelet kérdésével. Tudom, hogy a bizottság 2004-ben és 2009-ben is fontos kezdeményezéseket tett ezen a területen. Ezek részben jó irányba is mutattak. De úgy gondolom, hogy olyan módosítókat készítünk el, amelyek azt kérik, hogy konkrétabb és sürgetőbb területeken is szülessen szabályozás. Alim McCarthy kollega a tőkekövetelményekkel kapcsolatos irányelvről szóló jelentésében is szól arról, hogy milyen legyen a teljes jövedelmezési csomagban a változó és a fix rész aránya és hogy ez mekkora hányad kell, hogy részvény legyen a jövedelemben. A jelentésemben emellett foglalkozom még a következővel is a részvényesek nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a tőzsdéző társaságoknál a vezetőségig fizetésének vagy javadalmazásának a megállapításában. Legyen egy javadalmazási bizottság, ennek a felállítására teszek javaslatot. Az operatív kockázatkezelés pedig jóvá kell hagyatni a pénzügyi vagy bankfelügyelettel kell olyan eljárás, aminek során meg kell határozni, hogy a kockázatkezelők vagy kockázatmenedzserek és az operatív egységek esetleges ellentéteit hogyan lehet megoldani, és a legjobb, hogyha a, megint csak a felügyelet jóváhagyását írjuk elő. A hosszú távú célkitűzések arányában kell meghatározni a javadalmazás mozgó részeit, zöld kritériumokat, vagy a fenntarthatóság kritériumét is be lehet ebbe vonni, amennyiben erre szükség van. Az is kérem, hogy a jelentésemben, hogy a, az arányok betartására oda kell figyelni. Én egy általános megalapítást ezek itt, de a bónuszok aránya borzasztóan megnövekedett a top menedzserek esetében eh, az összes többi alkalmazotthoz képest. A végkielégítéseket is korlátozni eh, kell ez egy másik fontos pont. Nyilván volt idejük arra, hogy elolvassák az egész eh, jelentésemet. Eh, a konklúzióim a következők. Elég sok eh, elem bekerült természetesen a tőkekövetelmények irányelve, ami, ami nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy egy sor kérdéssel kapcsolatban a pénzügyi felügyelet szerepét erősíteni kell, ezt törvényekben kell rögzíteni, a bizottsága a szükséges kezdeményezéseket meg kell, hogy tegye, és a felügyeletnek legyen beleszólás abba, hogy hogyan tudnak egy jó, megfelelő jövedelmezési politikát kialakítani a társaságok és amikor az elveknek nem felelnek meg, vagy megsértik, akkor is a megfelelő szerepet be kell, hogy töltse a felügyelet. Azt hiszem, hogy sok kérdés politikai jellegű, és kapcsolatos más, összekapcsolódik más jelentésekkel is. Itt szó van az európai bónuszadó bevezetéséről, ez szerintem egy hasznos eszköz lehet. Jelenleg folyik vita az IMF-ben is arról, hogy egy ko- koordinált globális bankadót is esetleg bevezessenek. Itt be is fejezném, és remélem várom a további jó együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Haglund úr jelezte, hogy sort kér, ő szót kér, tehát először az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, önök asszony. És köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a nagyon értékes jelentést. Természetesen nagyon fontos ez a kérdés, de én személy szerint úgy érzem, hogy talán ez lesz az új szimbóluma annak, hogy hogyan, meddig lehet elmenni a politikai populizmusban. Fontos tehát a megfelelő egyensúly, de nyilvánvaló, hogy intézkedéseket kell tennünk, és szabályozni kell a javadalmazást, ugyanakkor azonban bizonyos fokig eh, talán eljutunk már egy olyan pontig, ahol mi politikusok olyan dolgokat próbálunk szabályozni, amelyek egy társaság belső életébe tartoznak, és nem politikusoknak kellene ezeket szabályozni nagyon nagyra értékelem, hogy a jelentéstevő a sedókkal együtt egyeztet, és gondolom, hogy sok kérdésben megegyezésre fogunk jutni. Néhány rövid észrevételt tennék, csak mert kevés az időnk. Azt hiszem, hogy összességében jó a jelentés, tartalmaz néhány olyan elemet, amelyekkel nem tudok egyetérteni, például amikor rávilágít arra, hogy a javadalmazási politika az egyik, a pénzügyi válság egyik fő oka, hát ez szerintem erős túlzás. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy itt biztosítási alapról kellene beszélni, talán inkább stabilitási alap lenne jó. Nem hiszem, hogy a szakszervezeti képviselők részt kellene, hogy vegyenek a jó adalmazási politikákról folytatott vitában. Azután véleményem szerint nincs szükség arra, hogy megnézzük, hogy milyen, mekkora a különbség egy társaságon belül a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelmek között. Szerintem ezt a társaság saját maga kell, hogy tudja eldönteni. És személy szerint nem vagyok meggyőződve arról, hogy jó ez, ezek a százalékok, tehát hogy hány százalék lehessen maximum a bónusz. Jó, legyen egyensúly, de szerintem ez a százalékokban való gondolkozás nem jó. Lehet, hogy ez az egyetlen lehetőség, de ettől én még ezt nem szeretem. Ami a bankokat illeti, jól lenne emlékeznünk arra, hogy nem minden bank tőzsdéjegyzett társaság, országokban pedig például sok bank alapítványi vagy más formában működik, tehát mindez akkor nem is, amit itt szerepel, nem is vonatkozhat a skandináv bank szektorra, és azért ezt is figyelembe kell venni. Én személy szerint nem hiszem a bónuszadóban, vagy ilyesmikben sem. És van még néhány dolog, amelyekkel kapcsolatban módosításokat fogok benyújtani. Meglátjuk majd, mire jutunk a végén. Meg vagyok győződve arról, hogy van lehetőség arra, hogy egy nagyon jó anyag készüljön el, ami felvázolja a javadalmazással kapcsolatos fő kihívásokat. És azután, ha tükörben nézünk, megnézzük, hogy mennyire célszerű szabályoznunk ahhoz, hogy megfelelő és szilárd alapokra helyezzük a javadalmazást ebben az ágazatban, és el kell kerülnünk a túl populista vitákat, ami a gazdasági válságból adódott. De azt hiszem, hogy jelenleg az egyensúly még nem kielégítő a e két dolog között de abban biztos vagyok, hogy végül majd egy nagyon jó jelentés fog megszületni. Köszönöm. Köszönöm. Pascal. Je, je, on approuve tout à fait la... Teljes mértékben egyetértünk a kollégánk jelentésének fő irányvonalával. A liberálisok frakciójából a kollégám ugye azt mondta, hogy ami a javadalmazásokat illeti a vállalatok esetében, ezen, lesz legyen egy belső dolog. Azonban itt nem arról van szó, hogy egy vállalat vagy egy igazgató javadalmazásáról beszélünk, itt általánosságról van szó, a javadalmazásokról, bizonyos kritériumokról, amelyeket figyelembe kell venni a javadalmazás során, vannak politikai megfontolások is, azt látjuk, hogy ugye vannak szabályok, sokszor a szabályok különböznek a különböző államokban. Ugye van olyan politikai kérdés, például egy igazgató, vállalatigazgató javadalmazása van, ahol ez nem politikai kérdés van, aki úgy gondolja, hogy a politikusoknak kell a szabályokat kialakítaniuk, és ezeket a szabályokat alkalmazniuk kell természetesen a gazdaságban, a pénzügyi szektorban, és így tovább. Tehát én egyetértek a fő irányvonalal ebben a jelentésben, és a főbb javaslatokkal. Ez a alapot adhat a bizottság számára is a munkára. Három mm, további megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy a részvényeseknek mindenképpen meg kell adni azt a jogot, hogy megszavazzák, vagy elvessék az adott összeget, javadalmazási összeget mondjuk egy igazgató számára. Természetesen ilyen döntések esetében transzparenciára, átláthatóságra van szükség. Továbbá a, a javadalmazások összegét mindenképpen korlátozni kell, de nem csak pénzügyi kritériumok alapján kell meghatározni az adott összeget. Ugye sokszor beszélünk a vállalatok kormányzásáról, az európai modellről, aztán az, az amerikai modellről, is beszélünk, és ez a két modell nem ugyanaz. Én úgy gondolom, hogy itt Európában az utóbbi évtizedekben mi nem előre, hanem inkább hátra mentünk. Figyelembe kell venni a környezetvédelmi meghatározásokat is, megfontolásokat is, például a vállalatigazgatók javadalmazásának kialakításának esetében. Ennyit szerettem volna elmondani, támogatjuk összességében a jelentést. Köszönöm, Viki. Nagyon gyors próbálok lenni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentését. A múlt héten mi már beszéltünk, nagy részben egyetértek vele, nem mindenben természetesen. Ugye itt nem csak a javadalmazásról van szó, hanem egy szélesebb körbe helyezi a jelentéstevő a témát elmagyarázza például a különböző különbségeket, a kockázat viselés, kockázat teherviselés és más folyamatok között. Én úgy gondolom, hogy fontos egy vállalat esetében a hosszú távú teljesítményeket is figyelembe venni. Itt nem csak a bank Kok kormányzását kell megemlíteni, hanem az auditálással is foglalkozni kell, a kontrolla is foglalkozni kell. Az is jó dolog, hogy az ellenőrzésről, a felügyeletről is szól a jelentés. Ugye azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban és ez egy nagyon fontos téma most, és Európában mindenhol. Fontos az arányosság, ugye vannak kis pénzügyi intézetek, amelyek számára nagyon fontos az, hogy legyen egy külön kockázati területük, a nagyoknak más a helyzete. Tehát nézzük meg azt, hogy mik a különböző szintek, aztán az adó területén, a kockázatok területén is talán jobban kellene ezt a témát kiemelni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. A, én most nem szeretnék szólni, majd módosítót fogok benyújtani. A jelentéstevőnek adom vissza a szót. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, várom a módosítókat. Úgy gondolom, hogy biztos lesznek ezekben konstruktív elemek. És akkor majd összeülünk, és együtt megvizsgáljuk, hogy miben tudunk megegyezni, és miben nem tudunk megegyezni. Köszönöm. Um, thank you very much. Uh, the... Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje május 10, és júniusban fogjuk a módosításokat megvitatni. Június 22-én szavazunk a szakbizottságban, és aztán ez is aztán a plenárisra kerül. Nem tudom, hogy júliusban lesz-e más a plenárison, mint ekon témák. Akkor most térjünk rá a hatos napi rendi pontra. Pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása, dark pools, stb. Ez az első eszmecsere. Kay Swinburne a jelentés, tevő Kay. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon örülök annak, hogy erre az első eszmecserére sort, sort keríthetünk, ez mindenképpen szükséges. E, miután e, több képviselő is gratulált nekem a swimming pool jelentésemhez, vagyis az uszoda jelentésemhez, úszómedence jelentésemhez, dark pools helyett. Nos, ami a piacokat illeti, pénzügyi eszközöket illeti, sokat beszélünk erről, e, és próbáljuk szabályozni a piacok működését, és ez különböző e, irányelveket e, von magába. És ezt a módszert elfogadottnak tekintették a pénzügyi szereplők, a szabályozók, Ami a MIFID irányelvet illeti, ennek a bevezetése a pénzügyi insta, instabilitás megkezdésé, megkezdődésére irányult, vagy azzal esett egy időben. A MIFID jogszabályalkotásnak a legfontosabb pontja az, hogy a szabályozást erősítsük, és a nagyobb harmonizációt ért, valósítsunk meg. Úgy tűnik, hogy minden szereplő tudja, hogy főleg ami az equitik kereskedelmét illeti, a koncertációs szabályoknak a megszüntetése csökkentett bizonyos kockázatokat, növe, növelni kell a harmonizációt az európai piacon. Ez a jelentés a, a piac infrastruktúrájára vonatkozik a különböző kereskedési platformokra, a kereskedés előtti és utáni szabályozásokra, eh, az egyes eszközökre, és a kérdés az, hogy a legjobb végrehajtási eh, szabályok, amelyeket a MIFID meghatároz, a különböző módszerekre vonatkozóan vajon megfelelően szolgálja ki a pénzügyi piac szereplőit. Ami a piacot illeti, a piac módosítása vagy változása sok esetben felmerült már. A technológia például elterjedt, az elektronikus kereskedelem, a magas frekvenciájú kereskedés és ez főleg a derivatívákra vonatkozik, a derivatívák kereskedelmében átláthatóbb szabályozásra van szükség. Az új, a technológia új időszakában az átláthatósági követelmény eh, elengedhetetlen. És itt a dark pools kérdését fogjuk megvizsgálni, eh, és a MIFID való eh, kivételeket. a kereskedelem volumene kereskedés előtti ár átláthatóság nélkül valósult meg, vagyis a sötétben, és ez különböző tranzakciókra vonatkozott. A különböző MTF-ek, szisztematikus internalizálók, a kereskedelmi tranzakciókra vonatkozik ez. Most leginkább elektronikus platformok léteznek a kereskedés esetében. A Caesar jelenleg adatgyűjtési gyakorlatot folytat, adatokat gyűjt tehát azzal kapcsolatban, hogy a sötétben végrehajtott, vagy átláthatatlanul végrehajtott tranzakciókról milyen adatokat lehet begyűjteni. Az Egyesült Államok piaca sokkal előre haladottabb, mint az Európai Uniós piaca. A jelentés megvizsgálja azt, hogy az Egyesült Államok tapasztalatából tanulhatunk-e valamit. Különös tekintettel eh, arra, hogy jelenleg az Egyesült Királysági hatóságok becslése szerint a tranzakciók 1%-át folytatják le dark pool keretében, míg az Egyesült Államokban 10%-ot. Szerint nyilvánvaló, hogy a képviselők különböző dokumentumot el, dokumentumokat, a háttéranyagokat el kell, hogy olvassanak a dark pool kapcsolatban. Lagarde asszony által elkészített jelentés rendkívül hasznos, amely januárban készült, és a TAB csoport, a TABB októberi jelentése, amelynek címe Trading in the Dark in Europe, szintén nagyon hasznos. Várom a kollégák megjegyzéseit és hozzászólásait. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy valaki jelentkezett? Uh. Well, Mr. Kampen? Oh. Kampen, úr. Ole. Ole Schmidt akkor először. Well, yeah, because... Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt Kate Swinburne-nek is. Hát a kérdésem az, hogy mit is akar mindezet csinálni? Ez jó vagy rossz a piac számára? Esetleg elmondaná röviden, hogy erről mit is gondol? Hát azt, azt hiszem, hogy ez nagyon lényeges, nagyon fontos. Ez valami olyan dolog, ami jó lehet a, például a piaci árak kidolgozásánál, megállapításánál, és jól működő piacokat hozhat létre. Én, én megpróbáltam tanulmányozni ezt a dokumentumot, de úgy gondolom, hogy itt én, én, én nem hittem azt, hogy itt a swimming poolokról van szó, tehát az úszodákról van szó, amikor dark poolokról beszél, de ha ezt a szót használjuk, azért azt látom, hogy nem igazán jó ez a dolog. A mitid folyamat, téma nagyon hosszadalmas volt, ugye? Akkor a fő szó, a kulcs szó az átláthatóság volt, a transzparencia volt. Tehát a, piacnak tudnia kell, hogy miről is, mi is folyik, miről is van szó. Hogyha én egy kis beruházó vagyok, akkor lényegében ugye nem lehet, hogy minden nap úgymond sötétben tevékenykedjek és ruházzak be, tehát hogy ne, ne tudjam átlátható módon, hogy miről is van szó. És azt látjuk, hogy ez az egész folyamat Európában növekszik, éppen ezért hát valamit tennünk kell. Sokkal több, nagyobb átláthatóságra van szükség, azonban nem szabad a lényegbe vágó eszközöket figyelmen kívül hagyni. Ugye, ahogy mondta, az új ö, információs, kommunikációs technológia is megváltoztatta teljes mértékben a piacokat. Ugye nagyon sok részvényt adtak el, és a részvénykereskedés ugye az, aztán ö, csődbe jutott, de ma már nem ez a helyzet. Úgyhogy, úgyhogy igazából most nem is tudom, hogy ez mind, az egész hová is vezet? Mi lesz ennek a kimenetele? Milyen pénzügyi eszköz, tehát milyen pénzügyi eszközök vannak, amelyek nem átláthatóak, és úgymond sötétben valósulnak meg? a tőke követelmények esetében például mindennek természetesen átláthatónak kell lennie, és a, a piacokon minden részvevőnek mindenképpen tudniuk kell az, hogy miről is van szó, mi történik a piacon akkor, amikor ugye részt vesznek e, például ebben a kereskedelemben, részvények kereskedésében. Köszönöm. Na most érzékeny kereskedelemről van szó. Most a, a, a jelentéstevőnek azt mondanám, hogy ugye én vagyok a frakcióm árnyék jelentéstevője, és nem igazán tudom, hogy most miért foglalkozunk a dark púlokkal, ugye, hogyha nincs megfelelő adatbázisunk, nincsenek adataink, hogyha nincsenek meg a statisztikai adatok, amelyek megbízhatóak, hogyha a pénzügyi piacnak van egy ilyen sötét oldala, Ugye eh, én azt olvastam valahol, hogy a pénzügyi válság is azért eh, adódott, mert, mert voltak ilyen sötét oldalai, hogy nem volt mindig meg átlátható az egész rendszer. Most jó, hát végül is lehet foglalkozni ezzel a témával, és Ole Schmidt is mondta, hogy ugye vannak kockázatok, a dárpuloknak van kockázati oldala is, a dárpulok esetleg hozzájárulhatnak a likviditás növekedéséhez, de azt is olvastam, hogy bizonyos részvényesek úgy gondolják, hogy közé kell mindezt tenni. Hát nyilvánosságra kell hozni bizonyos dolgokat. Tehát vannak dolgok, amelyekről ö, tárgyalhatunk, ugye, mint árnyékjelentéstevők is, Úgyhogy ne csak a MITID irányelv szempontjából vizsgáljuk meg mindezt, hanem a piaci piac szempontjából is a piac stabilizására való kihatást is meg kell nézni. Az átláthatóságot ezen a területen vannak valódi aggodalmak, és lesznek akkor, hogyha még több lesz a dark bull, tehát nem igazán tudom, hogy hogyan is lehet ebből az egészből kikerülni, vagy egyáltalán ne, mi, mi is a lényeg ennek az egésznek, hogyha foglalkozunk ezzel a kérdéssel, lehet, hogy további jelen, elemzésekre van szükség, és legjobban meg kell nézni ezt az egész területet, technikai vitát is lehet lefolytatni, mik is az előnyök, mik is a hátrányok, mi, mi a haszna mindennek, milyen lehetőségeik vannak, egy saját kezdeményezésű jelentéssel. Köszönöm szépen, Pascal. Igen. Többé-kevésbé egyetértek azzal, amit Elin mondott nekünk, az Európai Parlamentnek lehetőségünk van, hogy politikai javaslatokat is tegyünk. Még mielőtt a bizottság átalakítaná a MITID irányelvet. Azt hiszem, hogy jó, hogyha mi előzetesen vitázunk e témáról. Most ugye még mindig azt nézzük, hogy mik is a Dark Pool folyamat előnyei de inkább azt látjuk, hogy mik a hátrányok. Nem szeretnék visszatérni mindenre, mert késésben vagyunk, de látjuk azt, hogy az átláthatóság hiánya az egyik oka volt a válságnak is. A dárpulok ellentmondásban, ellentmondást jelentenek ahhoz képest, amit igazából meg kellene valósítanunk azt látjuk, hogy magas szinten ki alakult már a részvénykereskedelem, és nincs, igazából mindennek nincs semmi haszna a reálgazdaságra. Ugye a stabilitás, a homály, ez az egész evolúciós folyamat voltak, ugye a fő okai annak, hogy a nagy európai bankok is válságba kerültek. Nekem nincs más példa, mint a francia példa. Ugye ott azt mondják a bankok is, hogy ezt az egész rendszert felül kell vizsgálni, mert kontraproduktív, a nagyvállalatok számára is, mert most már egyszerűen nem lehet tudni, hogy kinél van a tőke, ki adja megrendeléseket. Fontos tehát meghallgatni a véleményüket, mert ugye ez mindez kihat az egész gazdaságra, a bankrendszerre, a pénzügyi piacra. Ami pedig a költségeket illeti, a a MITID irányelv lehetővé tette, hogy csökkentsük a tranzakciós költségeket. A ö, tranzakció költségeit, és hogyha az egységes költségeket nézzük, akkor itt természetesen ö, csökkenés ö, volt, viszont hogyha a tőzsdei tevékenységeket ö, a ö, tőzsdei tranzakciókat nézzük, akkor összességében látjuk, hogy milyen hatalmas haszonra tettek szert nagyon kevesen, elsősorban a dílerek. Köszönöm szépen, Katrin. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is a munkát. Egyetértek azokkal, akik az átláthatóságról beszéltek, és arról, hogy ez mennyire fontos, és az a fogalom, az a szó, hogy dark pools, valami nagyon ö, ö, homályos, sötét dolg, sötét vizeket jelent. Beszéltünk a mit TID irányelvről és az ár ö, problémákról. A sok esetben nem volt átláthatóság, a jelentésben fontos kimondani, hogy mi mellett vagyunk, vagy mi nem, mit nem támogatunk. Azt hiszem, hogy a titkárságnak biztosítani kellene az, hogy mindenki jusson hozzá a dokumentumokhoz, vagy e-mail formájában, vagy valahogy mindenképpen a tagoknak le kell küldeni a dokumentumokat. A, ahogy ugye hallottuk, a bizottság megszervezett egy workshopot a dark poolokról. Jó lenne tudni, hogy mi volt az eredménye ennek a workshopnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Én a, általában ö, meg vagyok hívva minden bizottsági workshopra, de legtöbb esetben nem tudok részt venni ezeken. Nagyon ugye sokszor idegesít is, hogy nem tudunk ott lenni ezeken a workshopokon. Két dolgot szeretnék elmondani, az egyik a, a, a címe ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek. Ugye úgy fejeződik be, hogy Dark Pulse, stb. ez a cím. Ez, ez, a, ez a cím is lehetővé tett teszi így azt, hogy különböző területekkel foglalkozunk, például az algoritmikus kereskedéssel, ami, ami ugye nem úgymond dark, tehát nem ilyen, ilyen homályos, hanem nagyon is átlátható és világos. Például a jelentésben erre is lehetne utalni. Tehát ez egy elég furcsa cím, ahogy látjuk, és a bizottság nak meg kell felelnie bizonyos követelményeknek is, vannak olyan eszközök, amelyeket kezelni kell. Én nagyon szeretném szeretném igazából tudni, hogy mik is az előnyei és átránya az algoritmikus kereskedésnek, az is érdekes lenne számomra, hogy a dark poolok esetében milyen küszöböt határoz meg. Úgy tűnik, hogy vannak olyan álláspontok, amelyek ugye elég homályos szinten valósulnak meg, és ahol az átláthatóságot jobban kellene biztosítani, talán ezzel is kellene foglalkozni. De ahogy hallottuk, kevés a, az adat e témával kapcsolatosan, talán a jelentésben sokkal még mielőtt befejeznénk, több információt kapunk, és a titkárság mm, megpróbál erőfetítését erőfeszítéseket tenni, hogy sokkal több adatot gyűjtsön össze, a, és meg fogják kapni ezeket e-mailen, majd ezeket a dokumentumokat, adatokat. Nem tudom visszatérni, ne, összefoglalni ezt a témát. Igen, hát mind ez, tehát az adatok esetében is elmondhatjuk, hogy mindez homályban van még. A nemzeti jogszabályzók is foglalkoztak a CISR esetében az adatok összegyűjtésével, de az elkövetkezendő néhány hétben valószínűleg fogunk kapni adatokat, ami azt a kérdést illeti, hogy ez jó vagy rossz a MITID irányelven voltak bizonyos kivételek, például az iceberg tradinggel kapcsolatosan, de mm, azt is meg kell nézni, hogy piaci, piaci szinten az árak kialakítása szintjén mindez hogyan hat. Én tanulmányoztam a az átláthatósága kapcsolatos folyamatokat. Jelenleg nem konzisztens ez az egész rendszer. A jelentés három napot vesz alapul. Én úgy gondolom, hogy egy háromnapos késés figyelembe lehet venni, például egy franchise esetében vagy egy nap végére, a zárás végére. Azt hiszem, hogy egy új átláthatósági rendszere van szükség. Az adatok napi adatokként érkeznek, nagyon sok információt kell feldolgozni a workshop során egy Caesar szóló mm, előadás, beszámolót is hallunk majd. A Caesar témában minden előadó, a különböző intézmények képviselői fognak majd beszámolni az algoritmikus kereskedésről és más különböző folyamatokról. A technológia megváltozott, a világ nagyon sokat változott az, utolsó, az utóbbi három évben, éppen ezért nagyon fontos az infrastruktúra szempontjába is megnézni mindezt. Nagyon ambiciózus tervekre van szükség a piaccal való foglalkozás terén és el kell kerülni azt, hogy bizonyos dolgok, például a kereskedés szintjén az emberek számára hátrányosak legyenek. Nagyon sokat kell még tanulnunk, le kell vonni a következtetéseket ezekből a folyamatokból. Az árnyékjelentéstevők nagyon gyakran találkoznak és tárgyalnak egymással de várják az adatokat a CISR-ből és a nemzeti jogalkotók adatait is, és hogyha meg lesznek az adatok, az információk, akkor ezeket továbbítjuk majd önöknek, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy azért egy hullámhosszan vagyunk, és ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. A bizottság részéről a Maria Valenca. Most megadnám a szót neki. Elnézést, hogy mm, ő kap szót, aztán majd a jelentés tehát ő de nagyon kevés az időnk, tehát néhány szóban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is üdvözölni ezt a kezdeményezést. Mi is hasonlóan gondolkodunk a témáról. Ez a saját kezdeményezésű, kezdeményezésű jeletés és a hozzászólások is azt hangsúlyozták, hogy a MIFID felülvizsgálatával kell foglalkoznunk. Visszatérnék néhány pontra, amelyek felmerültek a vita során. Két dolog fontos. Az első az átláthatóság, a másik pedig a verseny és az igazságosság. Azt gondoljuk, hogy ezeket a célkitűzéseket a MIFID is kitűzte maga elé. 5-6 évvel ennek az elfogadása után azt kell megnéznünk, hogy azok a rendelkezési csomagok, amelyeket elfogadtunk, tényleg, tényleg a célkitűzések elérését célozzák-e. Természetesen mindenki az igazságos verseny, a fair, méltó verseny, és a, az átláthatóság mellett teszi le a voksát. Nyilván az árak alakulására való hatást ellenőrizni kell, a stabilizáció ellen ható intézkedések elébe kell menni. Kérdés, hogy ezeket a kereskedési módszereket tovább kell leszabályozni, vagy máshogy kell leszabályozni. Gyakorlatilag ugyanazok a célkitűzéseink, és ez már nagyon jó alapot kínál. Ami a transzparencia workshopot illeti, Hát vannak néha, van néhány informális ülésünk néhány résztvevővel, és egyes esetekben, ahelyett, hogy az ipari szereplőkkel külön megbeszéléseket folytassunk, mindenkit egyszerre hívunk meg. Ezzel egy időben el kell mondanom azt, hogy vannak formális konzultációk is az Európai Parlament bevonásával. Reméljük, hogy önök ezen majd részt vesznek. Szeretnénk szervezni egy meghallgatást a MIFID-del kapcsolatban lehetőleg szeptemberben. Tájékoztatni fogjuk önöket, és várjuk a képviselőket, akár hozzászólóként is részt vehetnek ezen a meghallgatáson. Kate, szeretnél visszatérni a jelentésére? Nem? Akkor köszönöm. És akkor térjünk rá a következő lépésre. Május 12-én lesz egy workshop, más időpontot nem tudok mondani. És akkor most rátérnék a hetes napi rendi pontra, Ez egy jelentéstervezet megvitatása az euróérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezelése témájában Binev úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bolgáról fogok beszélni, mert nagyon-nagyon szakmai jelentésről van szó. Kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy lehetőséget kaptam ennek a jelentésnek az elkészítésére. A jelentés célja az, hogy az euróérmék hitelesítésére vonatkozó rendelkezéseket szabályozza meg, illetve a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezelésre vonatkozó eljárásokat rögzítsen. Az euróérmék hamisítása jelentős veszély, különösen a legnagyobb címletek esetében. Az éremitelesítés kötelező jellegű közös keretszabályainak hiánya néhány tagállamban gátolhatja az érintett intézményeket a hamisítványok aktív felkutatásában. Ez különbséget hoz létre a védelem szintjében. Az a javasolt rendelet egy jogilag kötelező eszközt jelent, amely fontos ahhoz, hogy közös módszert dolgozzunk ki az euróérmék kitelesítésére vonatkozóan. Ezt eh, az eszközt eh, a az érintett intézmények fogják alkalmazni. Ebben az összefüggésben a javaslat célja, hogy az euró övezet egészében biztosítsa a forgalomban lévő euróérmék közös hitelesítési eljárásait. És ezen eljárások kapcsán a hatóságok által alkalmazott eljárási mechanizmusok végrehajtását. Előadóként egyetértek a bizottság megközelítésével és a tanács javaslataival. Nyilván önök is tudják, hogy javítani szeretnénk a szöveget, és ezért több módosítást is benyújtottunk a bizottság javaslataihoz. A rendelet egyik elsőleges célja annak biztosítása, hogy az intézmények garantálják, hogy a forgalomba visszakerülő euró érméket hitelesség ellenőrző vizsgálatnak vessék alá. A hitelesítést éremfeldolgozó gépekkel kell megvalósítani, amely gépek szerepelnek az ötös cikk harmadik bekezdésében e, szereplő jegyzékben, vagy pedig a tagállamok által kijelölt módszerekkel e, és képzett személyzettel. Ezen kívül, mivel az euróérmék hitelesítése elkerülhetetlen kiadásokkal jár, azt javaslom, hogy e, bizonyos kezelési díjat számoljanak fel az intézmények. Eddig az intézmények kifejezést használtuk, ez egy általános megfogalmazás. Egyébként viszont azt javasolnánk, hogy minden felhatalmazott intézmény kezelési költséget számolhasson föl, számíthasson föl a költségeinek a fedezésére. Ez helyettesíteni a jelenlegi szöveget, felváltana a jelenlegi szöveget, ez egy új megfogalmazás. Azt javasoljuk, hogy egy új bekezdést vegyünk fel a javaslatba. Ez egy három éves átmeneti időszakot tesz lehetővé, lehetővé 2012. január 1-től, ez alatt a tagállamok rendkívüli eltéréseket alkalmazhatnak az éremfeldolgozó gépekre, amelyeket már a rendelet hatályba lépése előtt üzembe helyeztek, és amelyek bizonyítottan alkalmasak a hamis és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék, valamint minden olyan érme jellegű tárgy érzékelésére, amely nem felel meg a valódi euróérmék tulajdonságainak. Az ötös cikk hármas bekezdésében említett jegyzékről is szólnék. A derogációkat a a CCEG-vel folytatott konzultációt követően kell elfogadni. Ami a hatos cikk kettes bekezdését illeti, úgy gondoljuk, hogy kötelezővé kell tenni a tagállamok számára, hogy eljárásokat és iránymutatásokat vezessenek be többek között az éremhitelesítésben résztvevő személyi állomány megfelelő és elégséges képzésének garantálása érdekében. Ezt a tanács által javasolt módosítás és világosát teszi, mi azonban egy további tisztázó részletet is bevezettünk arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknak bizonyosságot is kell szerezniük az éremhitelesítést végző személyeket alkalmazó intézmények részéről abban a tekintetben, hogy alkalmazottaikat a feladataik ellátása szempontjából megfelelő képzésben részesítették ami az évente minden tagállamban ellenőrizendő gépek számát illeti, támogatjuk azt a kompromisszumos megoldást, amely szerint az egépeken az adott évben feldolgozott euróérmék volumene a szobban forgó tagállam által az euróérmék bevezetésétől a megelőző év végéig eltelt időszakban kibocsátott érmék összes kumulált nettó volumenének legalább 25%-a legyen. Azt gondoljuk, hogy ez a minimum, amit meg kell valósítani annak érdekében, hogy a, garantáljuk a fő célkitűzés, vagyis az euró hamisítással szembeni védelmét. Egy másik rendelkezést is javasoltunk, amelyet fontosnak tartunk, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy hosszú távon a gépek nagyobb tömege kerüljön ellenőrzés alá és pedig azáltal, hogy az éremhitelesítő gépek ellenőrzését váltakozva mindig más és más gépeken kell elvégezni. Az OLAF szakértőivel konzultáltunk, és megállapítottuk, hogy a konténerek megnyitás, kinyitásakor gáz szabadul fel, és ez bizonyos vegyi folyamatoknak a számlájára írható rossz arányban használják, használnak fel bizonyos vegyi anyagokat a folyamat során. Amikor tehát amikor tehát az feldolgozók mm, egészségére ártalmas lehet a folyamat, akkor a kezelést vagy veszélyt jelent a folyamat, akkor a kezelési költséget növelni kell. Szeretnénk nagyobb átláthatóságot elérni az intézményekben, és ezért azt javasoltuk, hogy a következőt rendelkezést hoz, vezessük be. A bizottság a tagállamoktól kapott jelentések elemzését követően terjeszte néves jelentést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elé az euróérmék hitelesítésével és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmékkel kapcsolatos fejleményekről és eredményekről. Összegzésképpen szeretném megjegyezni, hogy ez a jelentés a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartásával készült. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a tanács, a bizottság, a frakció képviselőinek, szeretnék köszönetet mondani az Olafnak, eh, amely eh, egyesület, eh, szervezet megosztotta tapasztalatait velünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Padornul. Hea eesistuja tänan esmalt sotsiaaldemokraatide variraportöörina raportööri. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló jelentést készített. Nem olyan kérdés az, ami nagyon sok politikai vitát vetne fel, vagy nagyon sok ellenérvet, de mégis olyan kérdés ez, amivel kapcsolatban nekem is lenne megjegyzésem és néhány javaslatom tájékozottam a folyamatról, és ezért van néhány megjegyzésem. Először is azt gondolom, hogy meghatározzuk, hogy melyik az az érme, ami pénzforgalom céljára alkalmatlan. Ez nagyon fontos, mert hogyha a szöveg nagyon fontos az, hogy maga a e, definíció egyszerű és érthető legyen. Amikor a tanács beszélt erről a szövegről, akkor a meghatározás nem volt annyira fontos, de nekem ez fontos, és a parlamentnek erről beszélnie kellene. Másodszor pedig azt gondolom, hogy beszélnünk kell az éremfeldolgozó e, gépeket is, e, Ilyen típusú gépek, ezeket a gépeket mikor kell újakkal helyettesíteni, legyen -e erre határidő. amikor ugyanis valaki új módon szeretné hamisítani az euróérméket, nem lehet minden egyes új hamisítási módszer megjelenésével új eh, gépeket vásárolni, hát ez akkor folyamatos gépvásárlásra kényszerítene bennünket, és mikortól nem megfelelő, eh, nem tudja elvégezni a feladatát az gép, akkor nem lehet ezt eh, egyszerűen visszavinni az eladónak, nem, hogyan lehet ezt megszabadulni ettől a géptől gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy európai szintű képzésre kellene sort keríteni, nem a tagállamok hatáskörébe adni ezt a feladatot, tehát a szakkép, a, a munkatársi állományt európai iránymutatásoknak megfelelően kellene képeznie. A szöveg jó, szerintem én azonban mégis előnyben részesíteném a tanács szövegét. Mindig a jobb megfogalmazást kell választani. És lesznek bizonyos javaslataim a frakcióm nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvi. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját egy olyan témával kapcsolatosan, amely technikai jellegű nagyrészt. Sajnos nem hallani a felőadót. A elnézést, tehát a közös pénzben való bizalom, ez, ez egy alapvető dolog. És hogyha megnézzük azt, hogy hogyan lehet megerősíteni az európai megközelítést ezen a téren, hát ez egy nagyon fontos dolog lenne. Lenne egy kérdésem. Mi, mi is a nemzeti központi bankok szerepe? Mert ugye van egy európai központi bank, kapcsolatban van ez a bank a nemzeti központi bankokkal, és a gyakorlati téren együttműködik velük, de azért van egyrészt a bizalom kérdése, másrészt pedig az, hogy eh, ne legyen még több eh, intézmény ezen a területen. Köszönöm. It's a pity. Uh... Eléggé sajnálatos, és csak egy megjegyzést szeretnék tenni. Kicsit ironikusnak tartottam azt, hogy miközben hitelesítésről beszélünk, és ilyen ehhez kapcsolódó problémákhoz. Az én hazámban kemény vita folyik arról, hogy bizonyos országot, országokat nem kellene kizárni az eurozónából. Ebben a szakbizottságban is beszéltünk talán arról, hogy mm, elsősorban a németek megpróbálják megosztani az euróvezetet. Hogyha nem beszélünk erről, akkor ez a mostani vita hát egy kicsit értelmetlenné válik. Kíván-e még valaki az érmékhez hozzászólni? Szerintem itt nem az eurozónáról beszélünk, ez a vita nem erről szól. Sven Gigors megjegyzését támogatom. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségeink vannak, eh, talán ezt is fel tudjuk venni valamikor a napirendre. Janis Szenakis kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni, van még időnk. Köszönöm, elnök asszony. Valóban csak néhány szót mondanék. Szeretném megköszönni Binoff úrnak a jelentést. Szerintem ez jelentés egyszerre konstruktív és kollaboratív. Azért konstruktív, mert a ebben felvetett problémák hatására tényleg javul az eredeti jogszabályjavaslat. És azért mondom azt, hogy kollaboratív, mert a jelentéstevő sok találkozót tartott, mindazokkal a szakértőkkel, akik fontos szerepet játszanak, és képes volt arra, hogy a legfontosabb pontokat, amelyeket valóban fel kell vetni, felvesse. Ezért a bizottság nevében szeretném elmondani, hogy általánosságban is egyetértek Binev úr javaslataival. Talán egy néhány apró részlet marad, amelyekkel kapcsolatban három oldalú, informális, vagy ha szükséges, hivatalos találkozókat tarthatnánk az elnökséggel, tanácssal, tanács titkárságával. Szeretnék még néhány technikai magyarázatot adni az eddig felmerült kérdésekre. A pénzforgalomra alkalmatlan érméket ugye lehetne definiálni. Nos, ezt már korábban is megpróbáltuk, megpróbáltunk definiálni, és talán még emlékeznek rá, hogy a 2005 májusában kiadtunk egy ajánlást, tehát egy bizottsági ajánlás, amelyben többek amely többek között tartalmazta az unfit coin definícióját. Kiderült azonban, hogy bármilyen közvetlen definíciója a forgalmazatóra alkalmatlan érméknek nem működik a gyakorlatban. Ezért más eljárás választottunk. Ahelyett, hogy az unfit coint megpróbálnánk definiálni, megpróbáljuk a funkciót meghatározni. Azaz azt mondjuk, hogy minden eredeti érme, amit a hitelesítési eljárás visszadob, per definíció ne unfit, tehát nem alkalmas a forgalomba hozatalra. És így nem szakmai, hanem funkcionális módon tudtok definiálni az alkalmatlan érméket. Másik kérdés az volt, hogy mikor kell helyettesíteni a gépeket. Itt megint csak a funkcióhoz kötődik a megoldás, akkor kell lecserélni a gépeket, amikor nem tudnak már így megfelelően dolgozni. Ez nem csak a gépekre az egyébként, hanem az emberekre is. Azt hiszem, hogy amikor mi vagy az érintett vállalat látja, hogy a gép már nem tudja megfelelően hitelesíteni az érméket, nem tud megfelelően dolgozni, akkor ezeket le kell cserélni új gépekre. Nos, mit tegyünk a már nem megfelelően működő gépekkel? Van egy hagyomány, amit nem biztos, hogy kellene alkalmaznunk, itt, de lehet, hogy a gép gyártója tudja megoldani ezt a kérdést. Következő kérdés is nagyon érdekes. A képzés pán európaivá kellene tenni. Azt hiszem, mind a hárman egyetértünk, tehát a tanács, Binev és mi a bizottság egyetértünk abban, hogy jelenleg, miután nagyon nagyobb a különbségek a tagállamok között az alkalmazandó szabályok tekintetében, jelenleg tehát nem kellene kötelezővé tenni az, hogy legyen európai szintű képzés. Azonban itt többen a bizottságnál dolgozunk ezen, és folyik a felkészülés egy valóban európai szintű hitelesítést végző eszközre és ehhez kapcsolódó képzésre. Most hát nem javasoljuk, hogy ez legyen kötelező, de majd néhány év után esetleg visszatérünk, sőt, talán vissza is kell, hogy térjünk majd 2015 táján több kérdésre, és akkor majd megvizsgálhatjuk azt a lehetőséget is, hogy útjára indítsunk egy európai képzési eszközt. További kérdés az állampolgároknak eh, bízniuk kell tudni abban, hogy azért még eh, hitelesek. Ez a javaslat egyik alapvető eleme. Az emberek kell, hogy tudjanak bízni abban a eh, valutában, amit alkalmaznak hogyha akár bankjegyet, akár pénzérmét vesznek a kezükbe, meg kell, kell, hogy bízzanak abban, hogy ez eredeti és hiteles. Hogyha például egy bankból vesznek fel pénzt, ez nyilvánvaló bízzanak abban, hogy ez hiteles pénz. A következő kérdés a hitelesítési eszköz, kinek a kezében legyen. Hm, eltérő minták vannak, néhány tagállamban ezt a feladatot a Nemzeti Bankra bízzák, de Franciaországban például az érmék hitelesítésért egy központ felelős, a hitelesítő központ, ahol a képzés is történik. Megint csak azt javaslom tehát, hogy ne e, tegyünk kötelezővé a tagállamoknak, és semmit, és ne hozzunk létre egy új intézetet vagy intézményt. Elnök asszony, azt hiszem, hogy válaszoltam az elhangzott kérdésekre. Nem szeretnék most egy átfogóbb vitában részt venni, ez nem is a feladatom, hanem ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm, köszönjük a tájékoztatást, és visszadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném biztosítani a kollégáimat különösen a szociáldemokratákat arról, hogy maximálisan nyitottak vagyunk minden észszerű javaslatra. És a hölgy a központi bankok szerepéről kért, kérdezett. Igen, én beszéltem a bolgár központi bankkal, és mindenkivel, akik érintettek, figyelembe vettük a bankok információit és véleményét is. Rendben van, köszönöm szépen. Nagy brilliáns módon most már 10 perccel előbbre is vagyunk. <clears throat> Nem, nem, nem vagyunk csúszásban. Köszönöm ezt a kollégáknak. Most pedig áttérünk a nyolcas napi rendre. Egy új fenntartható gazdaság munkahely teremtő, nem, akkor még a határidők, a, a módosítások határideje, tehát az erőérmék témájából mm, mi, má, má, május 10-e, aztán június 10-én lesz a szavazás, és plenáris szeptemberben lesz majd a jelenlegi álláspont szerint. Most pedig a nyolcas napirend következik, és Edvard Sikluna vélemény előadója, a téma pedig egy új fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciáljának kialakítása. Nos hát köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy véleménytervezet, egy vélemény, amely egy jelentéstervezeten alapul, amelyet a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság dolgozott ki. Az új fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciáljáról van szó. Maga a jelentés, vagy ez a jelentés tervezet tartalmazza a, azokat a ö, konklúziókat, amelyekről a tanács ö, tárgyalt már a fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciáljával kapcsolatosan, itt a tiszta energia, a fenntartható ö, közlekedési eszközök, az egészségügy, a klímaváltozás is érintve vannak ö, e téma kapcsán. A ö, fel, a nemzetközi harcban szerepet kell vállalni. Itt a klímaválsággal kapcsolatosan van egy hatástanulmány, a globális felmelegedéssel kapcsolatosan meg kell határozni, mik is a zöld munkahelyek, és látjuk azt, hogy a jelentés leszűkíti a tanács vitáját a főbb technológiákra, a csúcs technológiákra élezik ki ezt a jelentést, és a többit figyelmen kívül hagyja. Az Ilónak is van egy mm, definíciója a zöld munkahelyekkel kapcsolatosan, itt nem csak a környezetvédelem kontrolljáról van szó, a természet konzervációjáról, hanem általánosságban is a hatékonyságról. A jelentés szól arról is, hogy egy ilyen definíciót nagyon nehéz mérni, és nagyon nehéz e, az elemzéseket is elvégezni. Szó van a munkahelyek minőségéről, a gender mainstreamingről, arról, hogy mennyire fontos a rugalmasság a munkaerőpiacon, és így tovább. Ha ugye a mi bizottságunk munkáját figyelembe véve, én megpróbáltam a gazdasági aspektusokat kiemelni, de a környezettel kapcsolatos megfontolások is fontosak. Nem szabad elfelejteni, hogy a globális gazdasági válság relansította az energiafelhasználásokat is, a CO2 kibocsátást is, és a tagállamok speak uh, with such reductions because a tagállamoknak szembe kellett nézniük ezekkel a csökkenésekkel. Ugye itt ciklikus folyamatokról van szó, a gazdasági tevékenységek szintjén is. Ha megnézzük a foglalkoztatással kapcsolatos megfontolásokat, akkor látjuk azt, hogy milyen gazdasági kiatásai vannak a munkaerőpiacra is a klímaváltozásnak. Van, van, tehát a gazdasági tevékenységeknek mindenképpen igazodniuk kell a változásokhoz ami azt a kérdést illeti, hogy mi is, hogyan határozzuk meg a zöld munkahelyeket. Erről van az OECD-nek, valamint az Eurostatnak is létező irányelve, és én ehhez az osztályozáshoz tartottam magam. azt ajánljuk, hogy az e, Európai Unió tagállamai is kezdjék el a, a munkahelyek besorolását, ez az úgynevezett NAS vagy NAS kód, ez az Eurostat használja, ugye a zöld munkahelyek nagyon sok ágazatra kiterjednek, és ezeket össze kellene fogni, meg kell határozni, definiálni kell őket a NASZ kódok szerint ugye e, mérni kell ezeket, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a megfelelő célok mentén eljárni. A zöld munkahelyek azonban nem csak magas szintű tudományos munkahelyeket illet, jelentenek, hanem például a, vannak zöld munkahelyek a nem szakképzett munkásokra vonatkoztatva is, tehát ezeket is be kell venni egy programba, egy ilyen programba. Én úgy gondolom, hogy fontos a hatékony finanszírozása a zöld politikának, a zöld innovációnak, a zöld beruházásoknak. Ki kell dolgozni egy keretet, amelyben meg kell nézni az, hogy a kormányok, a munkavállalók, a munkaadók hogyan tudnak megfelelni az ilyen típusú változásoknak. Végül pedig ismét visszatérek a definíció kérdésére a véleményemben és végül is kimondom azt, hogy mindenki úgy határozza meg ezt a fogalmat, hogy akarja, de figyelembe kell venni a különböző környezetvédelmemmel kapcsolatos újra felhasználó energiák, természetvédelme, szolgáltatásnyújtás, szennyvízkezelés és így tovább, tehát ezeket a különböző programokat is. Ennyit akartam elmondani, elnök asszony, köszönöm szépen. Vili? Is this working? Yeah. Uh... Jó napot kívánok! Belga képviselőként is minden jót kívánok, kellemes délutánt, és remélem, hogy azért maradok még egy darabig a helyemen. Elnök asszony, hogyha így haladunk tovább, akkor elég hely lesz arra, hogy kártyázunk, és talán most már azért komolyra fordítanám a szót. Az első tervezett kapcsán sok mindenben egyetértünk. Ön kihangsúlyozta, hogy zöld munkahelye kapcsán nem csak a megújuló energiákra kell gondolnunk. A másik központi kérdés, hogy ez nem csak a legmagasabb képzettségekre vonatkozik, sőt, a zöld munkahelyek túlnyomó része alacsonyabb képzett Persze nem szabad megfeledkeznünk a mérnökökről sem, de hogyha négy ágazatokra gondolunk, építőipar, mobilitás, energia, élelmiszer és mezőgazdaság, a négy, ebben a négy ágazatban a munkahelyek, az munkahelyek többsége alacsonyabb kvalifikációt igényelő állás. Szeretnék még néhány gondolatot elmondani. A hangsúlyt a lehetőségekre kell tennünk. Ez a zöld átalakulás nagy jelentőséget, lehetőségeket hoz Európa számára. Egyrészt a társadalom és a gazdaság ellenállóbb lesz, nem csak a klímaváltozással kapcsolatban, hanem a szűkülő erőforrások tekintetében is. Nézzük meg, hogy mi, mi történt múlt héten a vulkánkitörés kapcsán. Nagyon sok sok, például az olajválság többféleképpen is hathat ránk, és ezt a szempontot ki kell hangsúlyoznunk egy másik dolog, hogyha Európa ennek az átalakulásnak az élére állhat, akkor a világpiacokon javíthatja a versenypozíciónk és az európai ipar számára ez megint csak egy versenyelőnyt hozhat. Persze, hogyha nem haladunk gyorsabban ebbe az irányba, akkor nem tudjuk megragadni a lehetőséget, és akkor nem elő leszünk, hanem hátul, ami nem nagyon kellemes. Következő dolog. Hogyha megnézzük, hogy az innováció modellje hogyan működik Európában, látnunk kell azt is, hogy bár ambiciózus célokat tűzünk ki, a célok mindig befolyásolják a haladás sebességét, akár az alacsony szén felhasználás, vagy az erőforrás szükség a szempontunk, erről valamit kellene írni szerintem nem emeli ki ez a szakbizottság eléggé az, hogy az adózásnak milyen fontos szerepe van a beruházások megfelelő irányba a terelésével kapcsolatban. Ugye a jókat jutalmazunk a környezetkárosokat adózval és büntessük. Minden vita az erőforrások adózásával kapcsolatban ki kell, hogy térjen arra, hogy ezek az adók azután a transz, az átalakítás segítő források lehetnek. Hogyha fel akarjuk gyorsítani az átalakítást, akkor ezekre szükség van. Az utolsó kérdés, ez a 2020-as stratégiával is összefügg, az állások minősége. A stratégiában sokszor esik a mennyiségről, munkahelyteremtésről de hogyha de a Edward is említette, hogy a foglalkoztatási szakbizottság előadója erre teszi a hangsúlyt. Szerintem támogatnunk kell azt, hogy a munkahelyek minőségére tegyük a hangsúlyt, hogy milyen képzettségét igénylő munkahelyről beszélünk, az nem is annyira fontos, de hogy jó munkahely legyen, minőségi munkahely. Nem lenne jó, hogyha túl hosszú lenne egyébként a jelentés, mert akkor ezt úgyse olvasná el senki. Elnök, köszönöm, hogy itt most a bridge-et tönkreteszem, és egy ötödik játékost is beengedek a kártya szobába. Nos, megadom a szót a konklúzióra. Jörg. Köszönöm. Kis kritikus megjegyzés kicsit elriaszt az, hogy amikor egy ilyen fontos kérdésről beszélünk, foglalkoztatása, foglalkoztatás gazdasági szempontjai, egyebek, hogy már bridgelni is se tudnánk, mert ahhoz is kevesen vagyunk itt a teremben. Nos, ez Kikuna kollégának mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani. A jelentés irányát jónak tartom támogatni tudom, de azért egy-két megjegyzésem lenne. Amennyire lehetséges, el kell gondolkoznunk, hogy beemeljük a jelentésbe a szociális szolgáltatásokat. Olyan országban, mint Németország, ahol egyre nő az idősek aránya, az ilyen szolgáltatások egyre fontosabb szerepet játszanak. Lambert kollega is rávilágított arra, hogy nem csak munkahelyek teremtéséről kell beszélnünk, hanem hogy milyen munkahelyek lesznek ezek, a minőségről is küzdünk az EU-ban a szegénység és a kirekesztés ellen. Nem csak szociálpolitikának, hanem a gazdaságpolitikának is feladata ez. Ezért a Women, a szociálpolitika és a gazdaságpolitika együtteséről szoktunk beszélni, és um, amikor a munkahelyekről beszélünk, akkor is uh, ezt a két szempontot figyelembe kell venni. Még talán egy észrevételt fel lehetne venni a véleménybe, egy ILO programról, amelynek a címe Decent Work, tisztességes, vagy emberhez méltó munka. A kollega utalt az ILO-ra a zöld munkahelyek kapcsán is, hát talán ezt ki lehetne egészíteni azzal, hogy megemlítjük a jelentésben a Decent Work ILO programját. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm. Szia. Köszönöm szépen én is a munkát a jelentés készítőjének, és én is hagyjasak fel egy-két dolgot. Mindenek előtt itt van a fenntartható gazdaság definíciója. Ahogy ön is elmondta, nagyon nehéz megegyezni egy definícióban. A jelentés készítője az ILO definícióját alkalmazta, és jogosan utalt arra, hogy például statisztikai adatok esetében ez nehéz, mert nem tudjuk okvetlenül, hogy milyen definíciót kell alkalmaznunk, amikor a fenntartható gazdaságról beszélünk. Én abból indulnak ki, indulnak ki, hogy fenntartható gazdaság mindenhol létezhet, ahol úgy döntünk, hogy bizonyos területen a takarékosodunk az erőforrások, és ilyen módon járunk hozzá a fenntarthatósághoz. Mi is tudnánk tenni valamit, hogyha nem kellene ilyen hatalmas papírhegyekkel kell dolgozni. Hát szerintem mi munkánkban is lehetne fenntarthatóbb módon eljárni, gondoljunk csak például a Strasburgi utazgatásokra. De visszatérve a definíciókkal kapcsolatos problémákra. Itt a mi szakbizottságunkban talán az lenne jó, ahogyan ez már elhangzott, hogyha az adózás szerepéről többet beszélnénk, hiszen ez is befolyásoló tényező, és szólni kellene a tagállamok szubvenciókkal kapcsolatos politikájáról is. Készültek már tanulmányok, például Spanyolországban, ahol kiderült a tanulmányokból, hogy a szubvencióknak torzító hatása is lehet az új munkahelyek teremtésére vonatkozóan, és rossz jelzéseket is adhatnak a szubvenciók bizonyos területeken. Talán kihangsúlyozhatnánk itt is, hogy a szubvenciókkal és az adópolitikával kapcsolatban milyen problémák merülhetnek fel harmadik dologról már említést tettek a kollégák, fenntartható gazdaság, fenntartható munkahelyek. Automatikusan feltételezzük, hogy ezen a területen csak rossz munkahelyek jönnek létre, az az olyan munkahelyek, ahol alul fizetik a munkavállalókat, vagy nem megfelelők a munkakörülmények. De gondolunk kell arra, hogy nem egyformák a munkaerőpiacok, és a, nem egyformán képzettek a, képzett a munkaerő. Skandináv országokban például alig fordulhat elő olyan helyzet, amikor egy fenntartható termékek ártalmatlanítását rossz minőségű munkahelynek tekintenénk jó lenne, hogyha függetlenül attól, hogy fenntartható vagy hagyományos gazdaságról beszélünk, a munkaerőpiacok hasonlóan működnének. Megadom a szót a jelentéstevenek. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a jelentés kiválóan összefoglalja az eddig felvetett kérdéseket is mondja az elnök. Skiklóna úré a szó. Nem tudom, hogy mindez eh, releváns vagy nem, de először kerül sor, hogy ilyen véleményt készítek, és határidőt is kaptam. És még azelőtt kellett elkészítenem a véleményt, mielőtt a jelentés eh, megjelent, és eh, de hát ki kellett csikarnom gyakorlatilag azt, hogy hadd nézzek bele a jelentésbe. Nos, ezeket a nagyon is hasznos javaslatokat mind lejegyeztem, és biztos vagyok benne, hogy bizonyos módosításokat eh, ki tudunk majd együtt eh, dolgozni. Egyetértek azzal, hogy ami a címet illeti, a cél, a cím az túlságosan és ambiciózus ez rendkívül átfogó jelentésre enged következtetni. A jelentés maga, amelyre a vélemény, amelyhez a vélemény készít, készült, bizonyos aspektusokat emel ki, és ezekre helyezi a hangsúlyt. És az itt felvetett megjegyzéseket és, és javaslatokat összefoglalom és hozzáteszem a véleményhez. Elnök, május 5-ig lehet módosítási javaslatokat benyújtani, mert június 2-án beszélünk a módosításokról, 20, június 22-én szavazunk a szakbizottságban, aztán a foglalkoztatási bizottságban július 14-én szavaznak a kollégák. Azt hiszem tehát, hogy ez az utolsó napi rendi pont mára. nem hagytunk ki semmit. Most csak emlékeztetni szeretném a kollégákat, hogy a napirend egy kicsit módosult. Holnap nem fogunk beszélni a hosszú távú stabilitási kérdésekről, viszont beszélni fogunk egy szóbeli kérdésről, amelyet a bizottság